Okay, colleagues. Kedves kollégák! Azt javaslom, hogy kezdjük meg a mai ülést. Köszöntök mindenkit. Újabb meghallgatást rendezünk a tömegek elektronikus ellenőrzéséről. Ma meghallgatjuk a felszólaló két csoportját. Az első szekcióban az amerikai civil társadalom képviselőivel beszélgetünk, a második szekcióban pedig a megfigyelés területén eh, dolgozó eh, visszaélést visszajelentőkkel fogunk beszélgetni, és az ő jog, védelm, védelmükről. Nem eh, fecsérlem a szót bevezetésre. Most két rend, kiváló amerikai szervezet képviselőit hallgatjuk meg, polgárjogi és adatvédelmi területen dolgoznak ők. Két felszólalunk van, Mark Rotenberg az Epic-től, akivel nem először találkozunk, így járt már ebbe a szakbizottságban. És utána meghallgatjuk Catherine Krampasszonyt, az amerikai Polgár, Polgárjogi Unió képviselőjét, aki ennek a szervezetnek a jogásza. Mark Rottenberget meg is kérem, hogy vegye át a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves barátok és vendégek, valamint az NSA alkalmazottai, akik az én, én e-mailjémet olvassák. Köszönöm a figyelmüket. Mark Rottenberg vagyok, az elektronikus adatvédelmi rendszer, központ képviselő vagyunk, kutatószervezet szervezet vagyunk, nincsen kapcsolatunk semmiféle amerikai politikai szervezettel, semmilyen kormányszervezettől sem kapunk pénzt, illetve magánvállalkozásom sem. Mi képviseljük az internet felhasználók véleményét a magánvédelem kérdésé, magánéletvédelmi kérdésében Szorosan együttműködünk polgárjogi és magánélet védelmi szervezetekkel az Egyesült Államokban, valamint civil szervezetekkel világszerte. Múlt héten szerveztünk meg egy nagyon fontos konferenciát Varsóban, melynek az volt a címe, hogy a mi adataink, a mi életünk ezen belül pedig az magánvéret életvédelmére koncentráltunk a modern korban. Azt kérték ma tőlem, hogy beszéljünk a civil társadalom csoportjainak véleményéről, és tegyünk meg néhány megjegyzést. Mondjuk el, hogy mit értünk el, mit kell még megtennünk, és aztán arra, arra kérjünk önöket, hogy te intéz, tegyenek meg néhány intézkedést. Hadd kezdjem azzal, hogy 2001. szeptember 11-e óta a polgárjogi szerzetek az Egyesült Államokban együtt próbáltak nagyobb elszámoltathatóságot és betekintést teremteni azoknak a felügyeleti szervezeteknek, amelyeket a, e, a, mint, mint a Patriot törvény, a, a hazafi törvény és egyéb törvények hoztak létre, a biometrikus azonosítás rendszere, illetve más nyomkövető monitoring e, szervezet, e, szervezetek voltak sikereink, voltak kudarcaink is. A hazafi törvény néhány rendelkezését módosították, a mi egyetértésünkkel más rendelkezéseket kifut, kifutattak, és különösen a külföldiek felügyeletének törvényét, illetve nagyon csalódottak voltunk. A kongresszus úgy döntött, hogy ennek a hatáját kiterjeszti korábban egy nagyon szűk problémára koncált, a kémek tevékenységét figyelte meg az Egyesült Államokban, és ezt kiterjesztette egy sokkal e, szélesebb adatgyűjtési körre, és az a véleményünk, hogy ez e, nem igazán tett jót neki. A kudarcok ellenére és a sikerek hatására semmi nem készített fel minket arra a dokumentumra, amelyet a Snowden úr e, nyújtott be nyilvánosságnak a nyár, nyár elején, amelynek következtében az amerikai telefontársaságnak mindenféle nyilvántartását át kellett adnia minden felhasználjáról, folyamatosan, kivétel nélkül, kizárólag a belföldi hívások listáját is 20 éve tanítok magánéleti jogot, nem láttam még olyan bírósági rendelkezést, amely ilyen hatalmas felhatalmazást adott ilyen, ebben a kérdésben, és mivel ez titkos volt, és mi volt, nem volt alkalom arra, hogy, ennek, hogy ö, ö, kérdőre vonjuk ennek jogosságát, ez jelentősen felármázta a polgárjogi társadalmat perek kezdődtek meg az, e- az Egyes Államok legfelsőbb bírósága előtt, és ők felismerték, ahogy mi is, hogy ez a felhatalmazás nem volt jogos. E, a New Yorki e, törvényszék előtt nyújtottak be keresetet, mi pedig a felső legfelsőbb bíróságra megkérdezték, hogy mi, a, mi ennek a kérdésnek az az alapja. Persze a bíróságnak bizonyítékokat kell, kell követelnie, akkor, amikor ilyen széles körben gyűjtenek bizonyítékokat, ahogy ezt a bíróság is megtette, amikor ezt a rendeletet kiadta az ügyünkben mutatott szkepticizmus támogatást szerzett, és nagyon hamar, hamar a jogi pro, professzorok mindenféle területen dolgoznak, még a legfelsőbb bíróság szakértői is. A mi ügyünket kezdték támogatni az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságánál. Azt mondták, hogy ezt az ügyet tárgyalni kell, ez a rendelet jogtalan, vissza kell utasítani az ACLU munkája hatására nagyon sok erőfeszítés indult el az Egyesült Államokban azért, hogy felhívjuk a figyelmét az, az ilyen felügyeleti programokra, amelyek szeptember 11-e után is nem mi hozhattunk létre, ne, nem á, gondol, gondolhattuk volna, hogy ezeket létrehozzák az Egyesült Államokban. El nem képzelhettük volna, hogy a minden internetes forgalom amelyet a vállalatok, az amerikai vállalatok folytatnak, azt elérhetővé tették a Nemzetbiztonsági Ügynökségnek. És hogy gondoltam, és hogy én láttam át a programnak a hatáskörét, és mai előadásomban is el fogom mondani. A múlt héten, hétvégén a New York Times újabb hatalmas jelentés közölt. A New York Times cikke szerint az NSA módosíthatja a kommunikációs adatokat, egyéb forrásokból származó adatok, adokódok, Facebook profilok, Skype forgalom, GPS helymeghatározási adatok, telek adatok, ez áll a most hétvégén kibocsátott dokumentumban. Ezek a profilok amelyek az egyes államok polgárairól készülnek, és ezt az amerikai ügynökség tartja fel, ezek megsértik a magánéletről szóló törvényt. És egy következő nyomozás a jelenlegi mellett, amely a külföldiek felülvizsgálatára vonatkozik, ezeket el kell végezni. Mostanáig nem mondtam semmi olyasmit, amely az önök aggodalmával foglalkozik. Mit mondjunk tehát az Egyesült Államok felül, felülvizsgálatáról az e- EU polgárainak? Megjegyzéseimet hadd kezdjem azzal, hogy mondok néhány dolgot egyszerűen. Hiszek abban, hogy minden kormány köteles megvédeni polgárainak biztonságát. És hiszek abban is, hogy minden kormánynak joga van Eh, arra, hogy megállapíts, hogy milyen veszélyek fenyegetik a nemzetet. Ezen alappontokban szerintem senki sem eh, vitatkozik. A kérdés tehát az, hogy eh, a kormány, egy demokratikus kormány miként tesz különbséget azok között, akik barátaink és szövetségeink, és azok, akik valós fenyegetettséget jelentenek. A külföldiek vizsgálatának szóló törvénynek eredeti elképzelése szerint az volt a feladat, hogy az Egyesült Államokra irányuló közvetlen veszélyekre koncentrálnak, és a jog, törvényen belül létrehoznak egy olyan alapot, amely, amelynek segítségével elektronikus megfigyelést végeznek. Olyan messzire jutottunk ma ettől az alapvető kívánalomtól, az elektronikus megfigyelés e- elvégzésétől, mintha a jog a elvét fejeteteire fordították volna. Az NSA e, úgy gondolta, hogy minden egyes pillanatban elkerülheti, elhomályosíthatja, e, félreértelmezheti, kivétheti, vagy figyelmen kívül hathatja azon a joghatóságokat e, azért, hogy folytathassa az adatgyűjtési munkáját. A magánéletük miatt aggódó emberek, legyen ők, ilyenek ők az Egyesült Államokban, az Európában, jogosan aggódnak emiatt a probléma miatt. Mit kell tennünk tehát? Három rövid ajánlást szeretnék tenni. A kormányok ö, nagyon széles körű témákban kommunikálnak. Kommunikálnak azért, hogy elősegítsék a kereskedelmet, gyakran a vállalkozásaik, fogyasztóik javára azok érdekében. De a fogyasztói szervezetek vezetői nevében eh, mondom azt önöknek, amikor azt javaslom, hogy eh, okos lenne európai részről azt tenni, hogy felfüggesztjük a kereskedelmi tárgyalásokat addig, amíg ezeket a felülvizsgálatokat és megfigyeléseket be nem fejezik. Hiszen mit, mit nyerhetünk a nagyobb kereskedelem területén, hogyha megtagadjuk az edényeknek azt, hogy amikor a személyes adataik átjutnak a, a nemzeti határokon, akkor nem biztosíthatjuk őket arról, hogy a magánélőket meg, megvédi, megvédik, amit megtennének saját nemzetükben. Nem lehet új kereskedelmi egyezményeket tető alá hozni akkor, hogyha nincs biztosíték arra, hogy a magánéletet megvédik megfelelő módon. Hadd javasolja még azt, hogy még egyszer vizsgálják meg a jelenlegi PNR adatok további és SWIFT adatok továbbítására foglalkozó szabályokról, a bankadatokról. Mindkét, az Atlanti-óceán mindkét oldalán az az érdek, hogy létrehozunk egy keretet, amely lehetővé teszi, hogy azonosítsuk a biztonsági fej, fe, fenyegetettségeket az Egyesült Államokban és Európában egyaránt, és nem azt javaslom, hogy bármi mást megtegyünk. Azonban az európai oldalon az a gond, hogy amikor az önök adatai átjutnak az Egyesült Államokba, akkor már azt nem védi semmi, amit az Egyesült Államok polgárai megkapnak az Egyesült Államok törvényei alapján. Ennek történelmi okai vannak. Amikor a magánéletről szóló törvényt elfogadtuk 1974-ben, nagyon kevesen gondoltak arra, hogy az e- Európai Szövetségi Ügynökségek rutinszerűen begyújtják majd az polgárok személyes adatait, esetleg más kormányoktól is. Épp ezért a magánéletről szóló törvény megfogalmazói erőteljes jogi biztosítékot nyújtanak az Egyesült Államok polgárainak, de ez 40 évvel ezelőtt történt, és ma ebben a korszakban az önök pénzügyi adatai, utazási adatai, hozzáférhető adatai, bármi, amit digitalizálni lehet, folyamatosan áramlik az Egyesült Államok Szövetségi Ügynökségeihez. Lehet, hogy vannak kör, olyan körülmények, amik szükségesít ezek, ezeket az adatokat, de nem tudom, nem tudok magyarázatot elképzelni, amelyik azt mondja, hogy rendben van az adatgyűjtés, amelyet nem védenek megfelelő magánéleti biztosítékok. Nem is kell nagyon védenünk a magánéletet ahhoz, hogy megértsük ezt az érvet. A kölcsönösség elve, amelyet létre, meg, megvalósítottak nemzetközi jogban, hogyha az Egyesült Államok ezt szeretné elérni, ugyanazokat a biztosítékokat kell nyújtani az európaiak számára, mint, azt az, mint az amerikaiak megkapnak. Végül pedig arról szeretnék beszélni, hogy milyen sürgős szükség van arra, hogy nemzetközi keret jöjjön létre, amelyben a magánéletet megvédik. Tudom, hogy aggodalmat teremt önök között is. Tudom, hogy ez egy olyan téma, amelyet Redding biztos sokszor elmagyarázott már az elmúlt években. EPEK és más civil szervezetek arra szólították fel az Egyesült Államokat, hogy ratifikálják a magánéleti konvenciót az ENSZ részéről, hiszen ez az a keret, amely már működik, és amely létrehozhatja a magánélet védelmének biztosítékát az Egyesült Államokban is. Tudjuk azt is, hogy fokozódik a mozgalom annak érdekében, hogy me, megvédjük az um, személyi jogokat a 17-es cikk alapján. Ezt az egyezményt ratifikálta az Egyesült Államok és sok más ország is, és az adatvételmi biztos is támogatta a Varsói ülésen. Ezért e, itt most befejezném, és itt kezdődne az a vita, amelyben megvitatjuk, hogy hogyan lehet megvitatni a magánéletünket a modern korban, ami az emberi jogok egyetemes jog, ö, nyilatkozatában szerepel 1947-ben, azt hadosszam meg önökkel. Senkit nem tehetnek ki önkényes, jogtalan beavatkozásnak ö, magánéletében, családéletében. Jogtalanul nem támadhatják meg ö, jó hírnevét. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy, megvédj, hogy a jog megvédje őt ilyen beavatkozások, ilyen támadások ellen. Ezek a szavak még ugyanolyan idő, időszerűek ma is, mint voltak 47-ben. A demokratikus kormányok közös munkáját írják le, amelyek meg akarják védni a polgáraik magánéletét. Az a reményem, hogy ez közös aggodalom, amelyet a kormányok is osztanak az óceán mindkét oldalán. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Thank you. Then in, in... Most pedig szeretném megkérni a második uh, hozzászólónkat eh, a uh, Civil Liberties Union részéről. Mikrofont kell bekapcsolni. Látszik, hogy úgy vagyok itt, örülök, hogy segítenek. A Civil Liberties Union részéről érkeztem, és szeretnék köszönetet mondani, amiért itt beszélhetek önök előtt a tömeges megfigyel, elektronikus megfigyelésről. A szervezetünk 500 ezer tagot fed le, és célunk az hogy megvalósítsuk az alkotmányban, az, amik alkotmányban is leszögezett szabadságot és egyenlőséget. Ezzel kívül foglalkoztunk az eltólagos megfigyelési programok jogosságával, és a mai felszólalásom során szeretnék az eddig azonosított megfigyelési programokról beszélni, amelyek aggodalomra adnak okot szerveztünk számára is, és szeretném leírni azt is, hogy mit próbáltunk tenni azért, hogy fellépjünk ezen programok ellen. Remélem, hogyha leírom a civil szervezetek munkáját az USA-ban, akkor segítek abban, hogy tovább tudjanak haladni akkor, hogyha arról döntenek, hogy tesznek valamit. Snowdennek, illetve a bátor újságíróknak köszönhetően most már tudunk a tömeges megfigyelésről az USA-ban. Az elmúlt három hónapban egyeteművé vált az, hogy a Nemzeti Biztonsági Ügynökség, az NSA bizonyos mértékben jogtalanul hallgatott le telefonbeszélgetéseket, figyelt meg elektronikus kommunikációt, nem csak az usa hanem a világ más részén is. A Patriot Act 2015-ös bekezdésében ennek megfelelően az NSA mindenfajta telefonos metadatot begyűjtött az USA-ban, illetve azon kívül. A 705 Pfizer törvénynek megfelelően a világ minden részén eh, megfigyelték az elektronikus eh, kommunikációt. Ezek azok a programok, amelyekről tudunk, de vannak mások is. A Hemisphere projekt eh, során és rutinszerűen hozzáférnek bármilyen fajta feltalmazás nélkül egy óriási adathalmazhoz egészen 1987-ig visszamenőleg. habár ezek a, az amerikai belföldi igazságszokatást segítik, viszont az európaiaknak is tudni kell, hogy milyen célokat szolgáltak ezek, és az egyik legnagyobb vád az az volt, hogy az NSA mindenfajta kódolt kommunikációt fegyelt, olyan pontosan, amelyeket a kereskedelemmel foglalkoztak, vagy akár olyanokat is, amelyek a internetcsetet érintették. Arra is rámutattak többen, hogy hogy az NSA valószínűleg más cégszemmel lehetővé tette ezeket az adatokat az NSZ internes adatokat is begyűjtött. Sok éven át aggódtunk már amiatt, amilyen mértékben a Pfizer módosítási törvényének 75 ös cikkét alkalmazzák, és ennek keretében lőtt a PRISM is. Bár nem tudjuk a teljes hatáját ezeknek a programoknak, mégiscsak aggasztóak ezek, mert a világ állampolgárainak magánélethez való joga sérült, és a kommunikációs adatokat tömegesen gyűjtötték célirányosan, habár erre nem volt igazi okok. Az USA kormánya azt állította, hogy az amerikák nem kell aggódniuk ezen megfigyelési programok miatt, viszont ezt az évet is meg lehet száfolni. Nem vagyunk naívak a külföldi hírszerzés miatt minden ország részt vesz ebben, és van nagy különbség azonban a között, hogy más kormányok figyelnek meg, vagy figyel, egy külföldi népességet még akkor is, hogyha ez úgy lenne, hogy semmi nem akadályozza meg az ilyenfajta tömeges megfigyelést, akkor sem kell a kormánynak ebben részt vennie. Reméljük, hogy az állampolgárokat, amikor ország felszólalnak ezenfajta gyakorlatok ellen. Ha az amerikai kommunikációt valóban ellenőrizték, begyűjtötték, monitorozták az amerikaiak nemzetközi kommunikációját. Szeretném megemlíteni azt is, hogy 2008-ban az ACIU az EPIC és más szervezetek is benyújtottak egy pert eh, mindez ellen. Ezen per során az NSA International vs. Clapper-ben egy olyan személyekről volt szó, akik munkájuk során külföldiekkel kapcsolatban lépniük, olyan ügyvédekkel, akik például különböző emberjogi eseteket vizsgáltak. Olyan szervezetekről volt szó, mint a Human Rights Watch, és ezt hasonló szerveztek. Sajnos módon 2013. februárjában az USA legfelsőbb bírósága elvetette ezt az ügyet azzal az indokkal, hogy nem tud tudták bebizonyítani azt a felperesek, hogy valóban megfigyelték az ő kommunikációjukat. Hogyha Snowden hamarabb lépett fel, volna fel, akkor ez az ügy is másképp végződött volna. Szerettem volna valamit mondani az NSA a lehallgatási programjáról. Minden az USA-ból irányuló vagy oda irányuló telefonos kommunikációt naponta megfigyelték. Ez a program valóban lenyűgöző méretét illetően, vagy azt jelenti, hogy minden egyes amerikai megfigyel, amerikait megfigyeltek, hogy kivel beszéltek és mennyi ideig. Azt is tudjuk, hogy az ilyenfajta adatok benyújtása, begyűjtése a nagy telefon cégeken keresztül történt, és már 7 éve folyik ez a program. azzal is, amit is aggódunk, hogy a Verizon is részt vett ebben, már csak azért is, mert mi is ügyfelei vagyunk ennek a cégnek. Az, ez a program az e- belső módosítást is megsérti, a szabad beszédhez való jogot is megsérti. Obama elnök és mások állandóan azt hangsúlyozták, hogy csak a metaadatokat gyűjtötték be, nem pedig a tartalmat, viszont ez nem is releváns a jog értelmében, mert a kérdés az az, hogy itt valóban figyelembe vették-e a magánélethez való jogot. Nem kell elmondani önöknek azt, hogy mennyire fontos valakinek például a telefonos kommunikációja, sok mindent elmondhat ez, hogy kit hívtak. Lehet, hogy valaki telefonált egy olyan forró drótra, amely a családi erőszakkal foglalkoztál, sok mindent elmondhat a telefon valakiről. Úgy gondoljuk, hogy pontosan emiatt megsértik a szabad szóláshoz való jogot. Úgy gondoljuk, hogy egy szabad társadalomban mindenképpen szabadon kell kommunikáció, kommunikálni a kormány beleavatkozása nélkül. Ez akadályozhatja azt is, hogy informátorok esetleg szóljanak nekünk a visszaélésekről. Pontosan emiatt is kértük a bíróságot arra, hogy ezt a fotoprogramot szüntessék meg. Aktívak vagyunk a kongresszusban és más szervezetekkel együtt, és szeretnénk, hogyha leszűkítenék a 215-ös cikk hatáját, amelynek értelmében megfigyelhetik a telefon kommunikációt, a, és szeretnék, hogy ezt úgy megváltoztatnák, hogy garantálják az USA bele, illetve külföldi állampolgárok jogait. Köszönöm szépen, hogy elhívtak ide ma, és várom a kérdéseiket. Okay, thank you very much uh, to... Köszönöm szépen mind a két hozzászólónak, előadónak. Most már mindenki ismeri a rutint. Először is a raportőr és az árnyékelőadók tesznek fel kérdéseket, majd választ adnak a szakértők a kérdésekre, és utána második körben már néhányan jelentkeztek, de kérem, hogy abban a körben, tényleg összefogottan és röviden fogalmazzanak, hogy mindenkire idő juthasson. A raportőr kap először szót. Köszönöm e, mindkét e, e, meghívottunknak. Bizonyára sok kérdést fognak kapni, éppen ezért én rövidre fogom. Mark Rottenberghez szól a kérdés. A nemzetközi egyezmény 17-es cikkével zárta a polgári és politikai jogok egyezményének 17. cikkével, illetve kitekintést nyújtott más ügyekre is. Én az amerikai tapasztalatra kérdeznék rá, mert ez a nemzeti, nemzetközi egyezmény, ez azért hivatott, ugye arra hivatott, hogy minket védjem, és a kérdésem az, hogy a kongresszus eh, hogyan fog állást foglalni E, ezzel kapcsolatban. E, tudnunk kell, hogy az Egyesült Államok mennyire véd minket is, illetve a mi jogainkat, és mennyire kell nekünk megvédenünk e, magunkat. Emellett ön a SWIFT-tel, a kereskedelmi megállapodással és egyéb tételekkel kapcsolatban is ajánlásokat tett nekünk, ami egy jó dolog, de érdemesebb lenne részletesebben megvizsgálni, hogy ez, ezek milyen e, e, következményekkel járnak. Hogyha a SWIFT-et felfüggesztjük, akkor ön szerint milyen hatással lesz az amerikai jogalkotási folyamatokra, és a harmadik pedig az adatvédelemmel kapcsolatos e, rendeletünkre vonatkozik. Nem említette, hogy E, ez hogyan kapcsolódik, ez a rendelet hogyan kapcsolódik a, a mi munkánkhoz itt az ACLU-val kapcsolat, az ACLU-s képviselőhöz szintén ugyanezeket a kérdéseket intézném. Először gyűjtsük össze a kérdéseket, mondja az elnök. Vosszúr következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a két vendégnek. Ach ich möchte. Én is szeretnék mind a két vendégnek köszönetet mondani, mert rendkívül érdekesek voltak az előadásaik. Amerikai oldalról is meghallgathattuk a véleményeket. Lenne néhány kérdésem, főként azokhoz az ajánlás, azon ajánlásokkal kapcsolatban, amelyet Rottenberg úr megfogalmazott. Funktioniert's? Működik a tolmácsolás? Jetzt? Ha, hallja, mit mondok? Nos, az ajánlásairól kérdezném, mert a szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán is úgy gondolom, hogy ezt ki lehetne arra használni, hogy megfogalmazzuk az adatvédelmi standardokat, és ne csak azt mondjuk, hogy majd ezt tisztáztuk, hanem itt pozitívan tudnánk fellépni, és azt mondhatnánk, hogy adatvédelmi normákat szeretnénk a szabadkereskedelmi megállapodáson belül is. A másik dolog, azok a megállapodások, amit ez ideig létrehoztunk az USA-val, azok kapcsán én úgy érzem, hogy két különböző eljárás van itt. Egyrésztről van egy legalizált út, van egy megállapodásunk, és van egy nem igazán jogos út, ezt követi az NSA, és nem igazán hiszem, hogy le kellene küzdenünk, meg kellene szüntetnünk a legális utat, és az illegálist kellene követnünk. Még egy kérdés mindkét vendéghez, hogyha már szeretnénk nemzetközi adatvédelmi normákat létrehozni, akkor nekünk arra európaiként abból kell kiindulnunk, valószínűleg nem fogják majd a mi szintünket követni, ők mit gondolnak, milyen szintet kellene létrehozni egy Európa, vagy inkább egy amerikai szintet? Hiszen van egy orosz szint is az adatvédelem kapcsán, vagy egy kínai szint is az adatvédelem kapcsán, tehát mindenképpen tisztázni kell azt, hogy vannak különbségek, és tudni kell azt, hogy milyen nemzetközi alapelvek vannak az adatvédelem tekintetében, ha vannak ilyenek. Köszönöm szépen. I am the shadow for Köszönöm. Én vagyok az Aldénak eh, az árnyék előadója, de udvariasságból mindenki másnak előbb adok szót, és majd a legvégén fogok eh, hozzászólni. Albrecht úr a zöldek részéről következik. Köszönöm először is eh, azt, hogy eljöttek a meghívásunkra, másodszor pedig azt, hogy elmondták, amit gondolnak ezekről a dolgokról. Nekem eszembe jutott egy eh, nagyon érdekes eh, dolog. Mit gondolnak, mi történne akkor, hogyha Amerikához képest külföldi ügynökségek, harmadik ország ügynökségei kezdenének el kémkedni nem amerikai jogi alapokon eh, ahogy az NSA csinálja most amerikaiak után, és ahogy a Google csinálja és összegyűjti ezeket az adatokat az európai polgárokról. Önök szerint mi lenne ekkor az álláspont, illetve hát azt is látjuk, hogy egy csomó szolgáltatás ugye amerikai bázisú, és ez az Európai Uniós felhasználók számára nehézséget okoz, adatvédelmi, személyes adatokat illető nehézségeket. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az Egyesült Államokban az, az amerikai állampolgárok jogaival kapcsolatban nem nagyon zajlik e, e, vita, e, nem tudom, ezt elő lehetne mozdítani, illetve úgy tenni, úgy előmozdítani ezt, hogy kitekintéssel legyünk a nemzetközi helyzetre ami pedig az amerikai-európai adatvédelmi kereskedelmi eh, keretmegállapodást illeti, eh, ezzel kapcsolatban elmondható, hogy itt az amerikaiaknak nem sok érdekük fűződik ahhoz, hogy megváltoztassák a saját magánélet védelméről szóló törvényük külföldiekre vonatkozó rendelkezéseit. Ami az adatokhoz való hozzáférést eh, illeti, nem lehetne-e az erről való tárgyalásokat szintén nemzetközi szinten felgyorsítani, és valami fajta átláthatóságot kiharcolni, hogy a kormányok milyen feltételekkel férhetnek ezekhez az adatokhoz, vagy adott esetben ENSZ szintre vinni ezt az ügyet. Szerintem ez egy érdekes gondolat lenne, illetve ami a polgári és politikai jogokat illeti, van-e ezzel kap, egyezményét illeti, van-e ezzel kapcsolatban valami fajta amerikai mozgolódás, illetve mit gondolnak arról, hogy adott esetben sérülhet ez az egyezmény. Köszönöm. Az ECR részéről nincs itt senki, GUE részéről Ernst asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek ide, és így saját bőrünkön tapasztalhatjuk azt, hogy önök is partnereink lehetnek. Nagyon bátor ez egy ilyen helyzetben, amely reménytelennek tűnik. Bár én nem hiszem azt, hogy reménytelen ez a helyzet. Lenne egy kérdésem, hogyha ezeket a dolgokat egymás mellett nézzük meg, akkor mi a legnagyobb változás, a legnagyobb akadály, ami leginkább akadályozza azt, hogy valóban egy igazi változás következzen be. Önök szerint hol lehetne valamit tenni, nem jogalkotás által, hanem alapvetően hol kell valamit változtatni. Attól tartok, hogy majd beszélünk a jogszabályokról, törvényekről, és mégsem fogunk semmit sem megváltoztatni. Ez lenne a kérdésem, hol van a kiinduló pont. Beszélhetünk még a nemzetközi keretről, nemzetközi normákról, és viszont ezelőtt még először is a fejekben kellene rendet tenni. Fel kell ismerni azt, hogy igen, szükség van arra, hogy ezt megtegyük. Úgy gondolom, hogy ezzel mi valamit tenni kell. A másik a szabadkereskedelmi megállapodás. Rottenberg úr Ön azt mondta, hogy ilyen fajta megállapodásokkal kezdjük, és ezekben is tárgyaljunk az adatvédelemről. Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják itt, hogy majd a szabadkereskedelmi megállapodásban is majd szépen tárgyalunk az adatvédelemről is, hogyha amerikai állampolgárokat figyelnek meg, akkor hol van erre az a törvényi alap. Mert eh, hogyha van egyfajta szabálysértés, akkor van-e az embereknél egy hasonló eh, felbojdulás, mint nálunk, hogy ilyet nem szabad csinálni? Tehát van-e valamilyen reakció eh, erre az amerikaiaknál, hogy ők utánuk is kémkedtek? So, um, now I will... Köszönöm és akkor most én feltenném az ALDE nevében a kérés, kérdéseket. E, és én is gyorsan, illetve tömören fogok fogalmazni, mert elég sok kérdés hangzott el. Mi az önök álláspontja a folya hatékonysággal kapcsolatban? Ez egyfajta ellensúlya a a megfigyelésnek. Én úgy gondoltam mindig, hogy ez hatékonyabb, mint az európai rendelkezések. A másik, a tömeges megfigyeléseket mindig azzal szokták igazolni, hogy biztonságot kell teremteni. Mi is biztonságot szeretnénk természetesen. Ugyanakkor van-e hatékonyságra vonatkozóan valami fajta lehetőség arra, hogy ellenőrizzük a megfigyeléseket, van-e egyáltalán ellenőrzés ezen megfigyelések fölött, illetve mi történik azokkal az adatokkal, amelyek biztonsági célból tulajdonképpen használhatatlanok. Mi ugye azt hallottuk, hogy használják ezeket az adatokat másra. Mark Rottenberg eh, utalt arra, hogy más jogszabályok, eh, illetve más eszközök eh, révén lehetne információt begyűjteni, nem teljesen érthető, hogy az amerikaiak miért nem kérik ezeket az információkat, ahelyett, hogy elvennék őket. Én, én nekem a, az ACLU tevékenysége mindig tetszett, nagy benyomást tett rám. Kik az önök partnerei Európában? Mindig azt remélem, hogy Európában is kialakulhat egy ilyen polgári szabadság jogok uniója. Van-e önöknek európai partnerszervezetük, illetve milyen kapcsolataik vannak mondjuk Brazíliával. A Brazília sem örült annak, hogy az elnökét lehallgatják az amerikaiak. Tehát ezek lennének a kérdések, az első kör, kérem válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Eddig öten kértek szót második körben, de akkor most adjuk meg a szót Mark először. Köszönöm, próbálom nem ismételni azt, amit már hallottak. Ennek az, hogy nagyon jó kérdéseket tett fel a eredményekről. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Államok kormánya felkészült arra, hogy akár ma kikapcsolja magát, mégpedig mégis az NSA eh, adatgyűjtésének kérdése érdekében meglepetésszerűen létrejött egy egyezmény a politikai palettán, hogy ezt a programot be kell fejezni. Múlt nyáron egy kongresszus tagja öt szavazat híján sikerült, majdnem lezárta már az NSA Eh, a telefonadgyűjtési programjának finanszírozását. Nagyon támogatták a republikánusok és a demokraták is, és ez reményt ad különösen az Egyesült Államok viselkedésére nézve, hogy lesz változás. Az elnök eh, reformokat jelentett be, a kongresszus meghallgatásokat tart, eh, tárgyalunk a civil szervezetekkel, de van egy gondunk. A jelenlegi eljárásban ezeknek a változtatásoknak nem lesz hatása az Európában zajló megfigyelésre. Erre fők. meg kell érteniük, hogy az, e, a, felül, a felülvizsgálat amerikai ellenzéke e, valamiféle változásokat el, elír majd, és az meg, megoldja a problémákat az Egyesült Államokban, de nem fogja kezelni az Egyesült Államokon kívüli problémát elnökasszony és Vossz úr is kérdezte, hogy azok a javaslatok, amiket én tettem, azok milyen eredménye járhatnak? Például fe, feltarthatják-e a kereskedelmi megállapodásokat? Szerintem például így lehetne konkrét eredményeket elérni, hogyha kérés jogos, és azzal a célral tették fel, hogy elérjék az magánéleti védelmet és hosszú távú kereskedelmi fejlesztést, akkor az a javaslat, amit én tettem, eh, hogy a kongresszustól kéne kérni a magánéleti törvény megváltoztatását, és, hogy a, és azt, hogy az jogbiztonságot teremtsen az EU polgárainak is. Addig, hogy az, e eh, eh, az Egyesült Államok szövetségi ügy, ügynességségei ne gyűjtsenek feleslegesen adatokat, hogy önök meggyőződhessenek arról, hogy jogi védelmet élvezhetnek, és nem csak egy, eh, egy, egy eh, megállapodásra jutnak, eh, hanem gyakorlatilag is megvédik az önök személyes adatait. Szerintem nem egy radikális lépés ez, ezért tettem önöknek ezt a javaslatot. Az elnök asszony említette azokat a változásokat is, amelyek az adatvédelmi jogszabályokban történt, Albrecht úr is felhívta a figyelmet rá, hogy az Egyesült Államokban meg kell valósítanunk az elnök javaslatát a fogyasztói eh, magánéleti jogok védelmére. Ez egy nagyon jó keret a fogyasztói magánéleti védelemre, amelyet az elnök már egy éve bejelentett, de nem történt még semmi. Ennek nincs jogi hatája, ezért eh, nem jelent védelmet az Egyesült Államok polgáraira sem. Hogyha nagyobb nyomást gyakorolnánk a, e, erre a e, jogszabályra, az hatással lenne Európára is, hiszen az Egyesült Államok e, vállalkozásai ugyanúgy gyakorolnák a törvényeket. Fosszul kérdezte még azt, hogy milyen jogi probléma ered a jelenlegi egyezményekből önnek a megvalósítás miatt kell aggódnia. Hogyha van egy védelmi megállapodás, az nem feltétlenül rossz, de kérdésekkel kell tudni válaszolni, hogy vajon ez a megállapodást végrehajtják-e a gyakorlatban, mert ha nem, akkor az ön, önök által vélelmezett jogi védelem nem létezik. Ezt a kérdést kell úgy elintézni, hogy e, kielégítő eredményt teremtsenek. E, Albrecht úr beszélt az adatátláthatóság fontosságáról, amelyet teljes mértékben támogatunk. Ez az egyik legjobb magánéletvédelmi mechanizmus. Paradox módon ez tehetővé, lehetővé tesz az embereknek, hogy megtudják, hogy milyen információt tárolnak róla. Ezért a szervezetek nagyon felelős módon járhatnak el az egyénekkel szemé, eh, szem, eh, szemben, hiszen fennáll annak a veszély, hogy ezek az egyének kikérik a róluk összegyűjtött adatokat, és azt, hogy hogyan használták fel ezeket. Az én véleményem azt, hogy az átlátható szervezetek, amelyek méltósággal bánnak el, azok jó választ fognak tudni erre, akkor eljön az az idő. De a legtöbb szervezet, legyen az magán vagy kormányzati, nem fog tudni válaszolni. Az átláthatóság tehát a megoldása az adatvédelemnek kulcskérdése. Jogosan kérdezték, hogy hogyan lehet megoldani ezt a problémát. A tőlem tehető legjobb módon próbálok konkrét javaslatokat tenni. Látok változásokat a magánéleti törvényben, konkrét változásokat, amelyek sokat segítenek majd. Létrehozták a fogyasztói magánéletvédelmi jogszabályt, és létrejött egy nemzetközi magánéleti törvény ez a jó irány. Az egyet, hogyha az Egyesült Államokban kérdeznék, hogy mit, te, mit teszünk, akkor nekünk meg kell vizsgálnunk a külföldiek fel, megfigyeléséről szóló törvényt, fel kell venni a kapcsolatot az ACLU-val és egyéb amerikai szervezetekkel, az elnökkel és kabinetjével. Bírói véleményeket kell kérnünk, új adataink vannak már, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre, azt gondoljuk, ezek is nagyon fontosak. Van egy javaslat arra, hogy létrejöjjön egy ombudsman, amely a kormánya szemben védi ezeket az ügyeket, akkor, amikor a bírók tőlük véleményt kérnek, ezt is fontosnak tartjuk. Van számos dolog, amit az Egyes Államok rendszerében is el kell végezni azért, hogy az elszámoltathatóságot fejlesztjük. Haladnak a dolgok, de nem feltétlenül változtatják meg az európai helyzetet. Végül Sofia kérdezte, az információ szabadságáról szóló törvény eh, vonatkozásaiban, ami a polgárok eh, magánéletének védelmét illeti, több eh, ügyön is, szállon is folynak az események. Biztos vagyok abban, hogy Snowden, a Snowden úr által teremtett nyomás átláthatóbbá teszi a rendszert. Fenn kell tartanunk ezt a nyomást, ezek a nyilvántartások, ezek a tevékenységek a kormányzat égisze alatt zajlanak, és ezt az emberek, erről az embereknek joguk van tudni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Érdekes, hogy ön említi az átlátható szervezeteket, ahol az emberek lekérhetik a saját adataikat. Akkor egyszer megkérdeztem az amerikai kormányt, hogy milyen adatokat tároltak róla, és nem válaszoltak ne, rólam, és nem válaszoltak nekem. Krumpaszony. krumpasz. Köszönöm. Akkor én is válaszolnék ezekre a kérdésekre, anélkül, hogy ugyanazt elmondanám, mint eh, Rottenberg úr. Eh, volt egy olyan kérdés, eh, amely arról szólt, hogy mi történne akkor, hogyha más országok is ugyanazt tennék el a náluk székelő internetes ország, cégekkel kapcsolatban, mint az NSA tesz a Google kapcsolatban. Nyilvánvalóan fel lennének háborodva az amerikaiak, és keresnének amerikai alternatívát nyilván most már elismerik a kormányok azt, hogy mekkora hiba a más kormányok infrastruktúrájától, internetes infrastruktúrájától függőnek lenni. Az NSZ nyilván fél attól, hogy a jelenlegi helyzet megváltozhat. Ami a az átláthatósági jelentést illeti, azt gondolom, hogy az átláthatósági jelentések elkés, elkésettek. Nézzük meg a Verizon de ehm, ehm, kapcsolatos bírósági rendeleteket, illetve eh, határozatokat eh, nagyon sokat kaptak, 12-t eh, vagy 6-ot, ilyen számokat hallottunk, de nyilvánvaló, hogy 12 bírói határozat akar több millió ember lehallgatását is lehetővé tehette. A másik kérdés, ami felmerül, hogy hol voltak az internet szolgáltatók. Egyes internet szolgáltatók egyébként komolyabbak voltak, mint a telekom cégek. Én évekig pereltem például telekom céget azért, hogy megtudjam, hogy mennyi ideig tartják meg a textüzeneteket, az SMS-eket, illetve a hívásokra vonatkozó adatokat. A szövetségi kormány ezt nem volt hajlandó ezeket az adatokat átadni nekem. Egy kis önkormányzat adta át aztán azt az adatot, amely tartalmazta, hogy milyen típusú adatot mennyi ideig tartanak meg a telekom cégek, a telekom cégek nem mondták meg nyilván az amerikaiaknak, hogy évekig megtartják ezeket az adatokat, megőrzik ezeket az adatokat. Nyilván az üzleti érdekek motivációja itt erősebb, mint az, hogy a, és éppen ezért következnek be változások legfőjebb, nem pedig azért, mert meggondolták volna magukat, vagy most máshogy gondolnák. A folya hasznos ugyan, de nem elégséges. A folya a, folyak kudarcát mutatja az, hogy mi mindent tudtunk meg Edward snowden től az elmúlt három hónapban. Eh, az ACLU és mások is eh, nagyon sok eh, folya kérést nyújtottak be, aztán mégis egy belső ember kellett ahhoz, hogy felfedje ezeket a titkokat. Nyilván arról, hogy hogyan működnek a titkosszolgálatok, a mai meghallgatások második részében fognak hallani. Nagyon valószínűtlen, hogy az amerikai polgári szervezetek a külföldiek adatvédelmét vagy magánélethez való jogát meg fogják tudni védeni, nem valószínű, mert az amerikai törvények alapvetően az amerikaiak védelméről szólnak, és hát nyilván ezzel tudunk csak fellépni. Külföldiekre vonatkozóan nem sok minden van a kezünkben. Köszönöm, akkor jön a második kérdéskör. Öten kértek felszólalási lehetőséget és én még rákérdeznék arra, hogy milyen bizonyítékaik vannak a szakértőknek azzal kapcsolatban, hogy milyen adat törvénysértések történtek. Öten szeretnének hozzászólni, a más nem kér szót, akkor ezzel meg is adom a szót. Nyelven szeretnék beszélni, annál is inkább, mert mi magyarok magyarország úgy tűnik hogy egy egészségtelen versenyben legyőztük az egyesült államokat a magyarország e, általi e, álltólagos vagy tényleges emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban lényegesen nagyobb volt az érdeklődés itt az európai parlamentben is és úgy tűnik hogy egész európában mint az egyesült államok által elkövetett elképesztő mértékű emberi jogsértésekkel kapcsolatban. amikor a tavares jelentést e, tárgyaltuk akkor nem volt ennyi üres pad magát tavares urat se látom itt mint a legnagyobb szabadságharcost. kérdésem az előadókhoz mi lehet az oka annak hogy európában ilyen csekély érdeklődést vált ki ez az elképesztő méretű jogsértéssorozat amit az egyesült államok elkövetett? második kérdésem sophie is megkérdezte de nem kaptunk rá tényleges választ itt valamiféle orwelli one thousand nine hundred and eighty four es történettel állunk szemben vagy mi más célja van ennek a hatalmas mértékű adatgyűjtésnek? miért gyűjti az egyesült államok kormánya rólunk európaiakról illetőleg a saját állampolgárairól ezt a rengeteg adatot? azt hazudják hogy a terrorizmus elleni harc érdekében van erre szükség. minden értelmes és gondolkodó ember tudja hogy ez hazugság nem gy van akkor nem hallgatnák a brazil elnök irodáját az eh, ensz intézményeket az európai uniós intézményeket és a többi meg egyáltalán nem lenne szükségük ennyi embernek az orvosi adataitól a bankadatain át mindenféle adataira tehát mindenki tudja hogy ez hazugság azon kvül hogyha a terrorizmussal lenne problémájuk akkor nyilván abbahagynák az igazságtalan háborúkat amik sokkal súlyosabb okai a terrorizmusnak mint bármi más. tehát kérdésem még egyszer mire használja az önök tudomása szerint az egyesült államok ezt a sok adatot? harmadik kérdésem pedig tekintettel arra hogy csak két percet kaptunk az akár az aclu mint a legnagyobb jogvédő egyesület akár más ngo hogyan védi meg snowdennek a jogait? i have no conclusion madam chair. the conclusion should be that of the, the speakers. i have questions and my third question is who will. a harmadik kérdésünk pedig az ki fogja megvédeni Snowden úr érdekeit és feleségét. Zippel asszony következik. Thank you very much. I will try. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Örömmel hallottam az amerikai civil szervezetek részéről azt, hogy az adatgyűjtéssel kapcsolatban is van vita, úgy vélik ők is, hogy szeptember 11-e után is ez most már túl messzire megy, és adatvédelemről és magánethez való jogvédelméről beszélnek. A kormányzatok reakciója mi? Hajlandóak-e visszavenni az rendelkezésekből, legalábbis az USA állampolgárait tekintve? Ez azért történik, mert rájött a kormányzat arra, túl messzire mentek, vagy önök úgy gondolják-e, hogy ez egyfajta bejelentés csak azért, hogy befejezzék ezt a vitát. Minden mellett azt is szeretném tudni, hogy van e elképzelésük arról, hogyan lehetne a vitát lefolytatni az USA és az EU között. Egyetértek Mark Rottenberggel, aki azt mondta, hogy úgy folytatni a tagyalásokat, mint ha semmi nem történt volna. Az igazából semmi nem változtatna. Ha jól értettem önt, az USA állam polgárok úgy gondolják, hogy az ő megfigyelésük megszűnik, viszont az nincs problémák, hogy az EU állampolgárokat figyelik meg. Tehát hogyan lehetne a során ezt eh, kezelni? és igaza volt Rottenberg úrnak, amikor azt mondta, hogy egyetlen lehetőség az az, hogy megszakítjuk a tegyelásokat, hiszen ez a megállapodás nem csak az az USA érdekében is áll. De milyen más elképzeléseik vannak arról, hogyan lehetne vitat lefolytatni az EU-n belül az EU civil szervezetek, vagy az, az USA civil szervezetek között. Bronz úr következik. Köszönöm szépen. Az NSA hogyan szerezte meg az információkat a tömeges adatokból? Sikerült-e bizonyos személyeket, szervezeteket hogy ezektől szedték az információt, vagy csak így szúrópróba szerűen végezték -e ezt? Milyen mértékben kerültek hátrányban azok a szemeknek semmilyen politikai érdekeltség volt azok a szemeket az nsz akart vizsgálni. How's the information used? Is it just collectors' information, or do they take... Csak begyűjtik az adatokat, vagy valamilyen fajta jogi fellépést is végeznek. Ki az, aki az USA-ban előrehajtja ezt a tömeges megfigyelést? Milyen fajta lobby érdekek húzódnak meg e mögött? és ez kapcsolódik-e ez bármilyen fajta más államhoz, és ezek az állatokat átadják a harmadik országoknak. Az elmúlt héten hallottuk el egy érdekes véleményt, azt hallottuk, hogy ez a fajta megfigyelés akadályozhatja az aktivizmust is. Rottenberg urat, hogyha jól értettem, akkor ő azt mondta, hogy a biztonsági szervek nem igazán tartják be a magához való ö, szabályokat. Akkor, hogyha bármilyen fajta új jogszabály létrejön, akkor ezt sem fogja őket megadályozni. Úgy gondolom, hogy sokkal többen eljöttek volna ide ma, hogyha a múlt heti ülést, és illetve a csütörtökre tervezett ülést egy nap alatt tartották volna meg. Elnök, hát én ezért nem felelek sajnálatos módon. Holzer úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért a, ezeket az információkat, és örülök annak is, hogy rámutattak arra, hogy az USA-ban is lassanként, most már a viták meghozzák a gyümölcs, gyümölcsüket, és így remélhetőleg javul majd a helyzet az USA-ban, de ez nem azt jelenti, hogy az Európában is javul a helyzet. Én kifejezetten arról szeretnék beszélni, hogy szerintem az EU és az USA között sokkal szorosabb együttműködésre van szükség ebben a tekintetben a civil szeretek és a parlamenti képviselők között is. A kérdésem az az, hogy hogyan gondolkodnak rólunk az, e, az USA-ban, vagy mit kellene tennünk ahhoz, hogy egyáltalán minket is figyelme vegyenek az USA-ban. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb lépéseket kellene tennünk, sokkal feltűnőbb lépéseket kellene tennünk, Köszönöm, Latford asszony van még a listámon. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni Marknak és Catherine-nek, hogy eljöttek. Komoly segítséget kapunk az Epic-től és az ACLU-tól, és badarság lenne, bolondság lenne elkülönülnünk az Egyesült Államoktól, mert nagyon közösek az érdekeink. Tehát én itt nem Európa, Amerika ellen e, harcként látom ezt, hanem egy közös fellépésként, amely közös jogainkat érinti, tehát olyan nyomásgyakorlási módokat kell kitalálnunk, amelyek révén a kormányok, illetve a vállalkozások, és itt nem csak az NSZ-ről van szó, hadd emlékeztessek erre újra meg újra, mert a brit GCHQ és a francia titkos szolgálat is, tehát ne legyünk itt álszentek, ugyanezt csinálják, tehát úgy tűnik, hogy Európában házunk táján is van ilyen megfigyelési probléma, mert túl sokat akarnak megtudni rólunk a saját titkos szolgálataink is. Tehát hogyan lehet nyomást gyakorolnunk? Nyilván én azt gondolom, hogy felfüggeszteni mondjuk a szabadkereskedelmi tárgyalásokat az öngyilkos megoldás eh, lenne, tehát eh, nem lenne célra vezető. Eh, én azt gondolom, hogy más módokat kell találnunk annak érdekében, hogy megtaláljuk a megoldásokat, és meggyőzzük a kongresszust is Sophie Intveld és én magam is bírunk tapasztalatokkal arra vonatkozóan, hogy a szenátus elnökét annak idején mennyire nem érdekelték a külföldiek, illetve a külföldiek megkínzása adott esetben. Én azt gondolom, hogy itt össze kell fognunk, mert szerintem nem lesz megoldás. Egy kérdés konkrétan Markhoz. Azt mondta, hogy a folya a folya védelmét terjesszék ki az európaiakra, a, gyakorlatilag, illetve a, a, a Privacy Act-et terjesszék ki az európaiakra, miközben ugye nem nagyon segített az amerikaiakon sem. Nos, elnök, akkor megadom a szót válaszokat kapunk a kérdésekre. Most fordított sorrendben, Catherine. Eh, eh, sok kérdést kaptunk, eh, nyilván néhányra akkor én válaszolok, néhányra pedig Mark. Volt egy kérdés Snowden kapcsolatban, és, és hogy milyen módon próbáljuk segíteni őt az Egyesült Államokban. Az ACLU már megköszönte az ő hozzájárulását a programok megértéséhez, illetve az, hogy lehetővé tette, hogy megértsük őket. Nyilván, hogyha védelemre van szüksége e, az Amerikában, akkor állunk rendelkezésére aztán volt egy kérdés, hogy az NSA hogyan szerzi meg az adatokat. Ez változik programról programra, mert vannak olyan programok, amelyek arról szólnak, hogy differenciálatlanul gyűjtik az irdatlan mennyiségű adattömeget, mások pedig egy bizonyos régióra vagy országra bontottan szedik össze az adatokat. Nagyon nehéz globálisan válaszolni az adatgyűjtésre, de remélhetőleg Snowden úr információi, eh, illetve az, hogy eh, egyre többet tudunk meg akár még kormányzati figuráktól is, eh, abba az irányba fog elvezetni bennünket, hogy egyre többet tudunk ezekről, a, ezekről az adatgyűjtésekről. Aztán van egy nagyon negatív hatása a megfigyelésnek, az ACLU például attól fél, hogy mivel megfigyelik a telefonhívásokat, és tudják, hogy lehallgatják a telefonhívásokat, ezért kevesebben mernek majd hívni bennünket. Ezt egy ilyen fagyasztó hatásnak nevezzük. Egyébként Eh, én az elmúlt négy hónapon kívül soha nem hallottam még újságíróktól a, azt a szót annyiszor, hogy félnek a következményektől, mint most, amikor ezek az ügyek eh, elindultak. Eh, kiderült ugye, hogy egyes AP riportereknek a kommunikációját is megfigyelték, és egyszerűen az újságírók félnek attól, hogy eh, ha er-, jelentenek ezekről az ügyekről, akkor eh, veszélybe kerülhetnek. Eh, itt is köszön, megköszönöm azoknak az újságíróknak, akik ennek ellenére bátran megteszik, hogy írnak ezekről a dolgokról. Nyilván ezeket az anyagokat úgy kell megszerezniük, hogy a titoktartást kell garantálniuk, nyilvánvalóan ezeknek az anyagoknak a feldolgozása, ami magányos munka, nagyon nehéz lehet. adatokkal való visszaélés, hogyan használják fel az adatokat, a, a kormány gyakran azt mondja, hogy egyes adatokra, egyes terrorcselekmények felszámolásához volt szükség, és amikor rákérdezünk, akkor kiderül, hogy máshonnan is azok az adatok elérhetők lettek volna, nem kellett volna ilyen megfigyeléseket folytatni. Nálunk Vajdel és Judál kongresszusi képviselők azok Amerikában, akik olyan információk birtokában, amelyhez eh, az egyszerű ember nem fér hozzá, feltesznek bizonyos kérdéseket eh, a különböző programok hatékonyságával kapcsolatban, például, hogy a hívások eh, lehallgatása, illetve egy nyomonkövetése miben járul hozzá a, bíróság, a biztonságunkhoz, és hogy mennyire hatékony ez a rendszer, és akkor most látom a szót Marknak. Köszönöm szépen. Snowden urat illeti most kaptam egy feljegyzést egy kollégámtól, az Egyesült Államok Polgárjogi Bizottságától, aki a következő szekcióban Snowden úr üzenetet fogja felolvasni. Úgyhogy itt fogunk maradni, és meghallgatom. Marvai asszony feltett ezt a kritikus kérdést, hogy vajon miért gyűjtjük az adatokat. Hadd mondjam el az én véleményemet. Az összegyűjtött nyilvános adatok elősegítik a nyilvános ismereteket, és ez egy nagyszerű dolog. Azok az adatok, amelyeket titokban gyűjtenek, azzal hatalmat szerez valaki, és ezért a modern demokratikus kormányok jogosan adott, aggódhatnak az adatok titkos gyűjtése miatt, hiszen ez a hatalomról szól. Szipel asszony kérdezte, hogy miért változnak a dolgok az Egyesült Államokban. A válasz részben az, hogy nyilvános párbeszéd folyik, részben pedig az, hogy a Fehérház meghallja az eur- európai vezetők hangját, akik elmondják, hogy mennyire aggódnak az egyes kormányok a kommunikációk lehallgató, lehallgatását illető, illetően legyen szó kereskedelmi vagy diplomáciai tárgyalásokról kormányzati képviselők között. Van egy szint, amelyen túl e, a magas tisztviselők is azt gondolják, hogy e, ez azt nem létheti túl a kormány. Ez áll az áll Egyesült Államok válaszára is. Bronz úr egy sor remek jó kérdést tett fel arról, hogy mit, mit, mit tesz az NSA mi is szeretnénk rájönni. Az én szervezetem az EPIC, eh, rengeteg kutatást végzett, eh, Catherine szervezete is, a Georgetown Egyetem is számos konferenciát rendezett idén, hogy rálásson, hogy mit tesznek. Számomra a legérdekesebb dokumentum nem csak a joghatósággal foglalkozik, hanem a bíróság véleményével is, amelyet a külföldiek megfigyeléséről szóló um, dokumentumokban jelentettek meg, és leírja, hogy milyen programok zajlottak, milyen kérdéseket tettek meg fel a bíróságnak uh, alkotmányi vagy jogsértéseket illetően. Ezt vizsgáljuk most éppen meg. Weidenholzer úr azt kérdezte, hogy miként fogjuk fel az egyes Államokban a nemzetközi aggodalmakat. Az amerikai közvélemény egyelőre nem gondolkodik az NSA megfigyelésének globális dimenzióiről. Tudjuk, hogy a e, brazil elnök e, most arról döntött, hogy nem találkozik Obama elnök e, elnökkel. Merkel asszony is szóba hozta ezt a kérdést a német választásokban, de nagyon sokan nem tudnak ennek az európai dimenziójáról, ezért kell önöknek nyomást gyakorolni. Latford asszony nagyon jó és praktikus kérdést tett föl, óvatosan kell kezelnünk ezeket a politikai vitákat, nem szabad e, az értékeinket feladni, és én ezt tiszteletbe tartom. Nem régebben e, írtam az amerikai-német viszonyról adatvédelmi kérésekben, és ebbe beleírtam, ebbe a levélbe, pont, e, pont ez, hogy a barátok nem kémkednek egymás után. Különbséget kell tennünk a kémek utáni vizsgálat és a rutin adagyűjtés között, amelyet a szövetségeseinkről, a balátainkról, a kollégáinkról gyűjtünk. És az Egyesült Államok átlépte ezt a vonalat szerintem. Köszönöm, mondja az elnök. Ön valóban azt gondolja, hogy a, csak a, gyanú, gyan, a gyanúsítottak után kell kémkedni. Szerintem ez nem jelent igazán veszélyt az önök nemzetbiztonságára. Köszönöm szépen az előadóknak a munkáját. A szakbizottságunk továbbra is kapcsolatban áll önökkel, és további kérdéseket eljutatja önökhöz. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Most pedig, mielőtt rátérnénk a következő szekcióra, szeretném hangsúlyozni, a szakbizottságnak, hogy az amerikai hatóságokat meghívtuk a szakbizottság elé, de visszautasították. Kaptunk néhány levelet, amelyek azt mondják, és idézem, így írnak, sajnálattal nem tudjuk elfogadni, nem tudjuk támogatni az amerikai részvételt az önök vizsgálatában. A korábbi szekcióban meghívtuk a holland hatóságokat, akik szintén visszautasították, aztán meghívtuk a brit hatóságokat a jövő, egy jövőbeni e, ülésre, és még várjuk a válaszokat. Tehát, hogyha valaki kritizálni akarja az ennek a meghallgatásnak az összetételét, akkor jegyezze meg, hogy mindenkit meghívtunk minden oldalról, hogy számoljanak be, de visszautasítottak. Morvai asszony azt szeretném megkérni, hogy kaphatnénk egy másolatot ezekből a levelekből, szeretnénk a választókerületünkben eljutatni ezeket a leveleket. Szerintem ez megoldható, mondja az elnök, a titkárság majd e, elintézi. Ez biztosan nem titok, van sok egyéb titok, de ez nem az. Köszönöm tehát még egyszer, most pedig felkérem a következő szekció előadóit, hogy foglalják el a helyüket itt az előadói pulton. A következő szekció az informátorokról, a belső informátorokról szól, és az ő, ők jogi védelméről. Ahogy a korábbi felszólalók is elmondták, az ő szerepük nagyon fontos az átláthatóság megteremtésében. Három vallomást hallgatunk meg. Először is Drake úr, aki az NSA korábbi vezetőtisztviselője, utána megha, aztán videokonferencián meghallgatjuk Vibe úr előadását, aki kor, szintén a NSA korábbi vezetőelemzője, aki videó kapcsolatban csatlakozik majd hozzánk Washingtonból, és végül meghívtuk Annie McCont, remélem jól ejtettem a nevét, aki az Emmy 5, a brit titkosszolgálat korábbi tiszt, tisztje. Kérem önöket, hogy foglalják el a helyüket itt a pódiumon. Rossz információkat kaptam tehát. Azt kérem önöktől, hogy 15 percre szorítsák beszámolókat, és a videokonferencia miatt azt kérem önöktől, hogy tartsák az idejüket, egyébként technikailag nem fogjuk tudni megoldani a kapcsolatteremtést. Köszöntöm tehát önöket a szakbizottságban. Drake urat kérem fel először, hogy kezdje meg a vitát. 15 percben öné a szó parancsoljon. Köszönöm az Európai Parlament Libe szakbizottságának, hogy meg hívtak engem, engem erre a meghallgatásra, és az NSA megfigyelési programjáról kérdéseket tettek fel. E, az önök és az én országom e, is a foreign government. együttműködünk e, adat, adatszolgáltókkal, internetszolgáltókkal. Mi kémkedünk az önök állampolgári után nemzetbiztonsági ürügy alapján. Ez egy nagyon kényelmes felügyeleti, vizsgálati a tolmácsok azt kérik, hogy lassuljon le, egyébként nem tudnak önnel lépést tartani. Kriptolingvista vagyok, egy az, az európai hadszintéren eh, repültem a hidegháború során. Az volt a célom, az volt az érdeklődésem, hogy Kelet-Németországban végezek felderítést. A stáci nagyon hatékony volt, patológikusan szükségük volt arra, hogy mindent megtudjanak, nagyon ez volt a motójuk is. Soha nem képzeltem ugyan, hogy az Egyesült Államok a stáci szabályai alapján, stázi alapján folytat megfigyeléseket saját állampolgáraival szemben, illetve millió egyéb állampolgára szemben. Vajon mi mindannyian titkos megfigyelés áldozatai akarunk lenni? Egy megfigyelő államban mindenki gyanakszik, és az állampolgárok magánéletét védő törvények csak kényelmetlenségek, nem igazolják azt az adatgyűjtést, amelyel hozzáférnek adatok tömegéhez az életünkről. Ez a megfigyelési rezsim globális rendszeré alakult, amely meghaladta a terrorizmus ellenes harcot és a nemzetközi bűnözés elleni harcot. Az önök szakbizottságának az a kihívása, hogy egy titkosan működő állam ellen dolgozzanak, amely megsérti az állampolgárok jogait, és beleavatkozik az életükbe, alá, a társadalom szövetét, megtöri a nemzetközi bizalmat, és vesz, veszélyezteti azokat a mechanizmusokat, amelyel a kereskedelmet folytatjuk. Ez, ezzel a cél szenteszíti eszköz mentalitást erősítik, belavatkoznak az állampolgárok életébe, sokkal messzebb mennek az, az, annál, ami a veszélyekkel való harcot indokolja. Ezzel az ürügyel férnek hozzá minden adatunkhoz. Amikor a nemzetbiztonsági szolgálatok kompromitálják az informatikai szolgáltatásokat, amelyet a polgárok és a kereskedelmi szervezetek, a vállalkozások használnak, és megtörik meg, a bizalmasságot, akkor nagyon nehéz fenntartani ezekben a rendszerekben a bizalmat. Semmi, csak a polgáraink biztonsága áll ennek a korlátlan államnak a kockázatában. Snowden úr példája rámutat, hogy az Egyesült Államok kormánya folyamatosan megsértette polgárainak magánéletét, és nem vette figyelembe más államok integritását, valamint az e, állam, nem USA polgárok alapvető jogait is tudom, hiszen saját szememmel láttam, hogy milyen, eh, hogy a megfigyelő állam mi, hogyan eh, hatolt be a legnagyobb titkokba szeptember 11 után. Amíg eh, az NSA tisztviselője voltam, rájöttem, hogy miként használják a legtitkosabb programokat ahhoz, hogy hatalmas digitális adatbázis gyűjtsenek össze, telefonszámokat, e-mail címeket, pénzügyi ügyleteket. Ezáltal az Egyesült Államok adatbányászatot folytatott, és elhagyta azokat az alkotmányos alapelveket, amelyek korábban az Egyes Államok kormánya hozta létre törvényeket azért, hogy a saját polgárainak a, magánvédelmét megteremtse 60-as, 70-es években. Ezek a titkos megfigyelésű programok szeptember 11-e utáni hetekben jöttek létre, létre a Egyesült Államok kormányának döntésére. Ezek a ezek abszolút nem volt szükség, szükségesek, hiszen rendelkezésre álltak azok az eszközök, amelyekkel a további terrorista cselekményeket meg lehetett volna egyezni oly módon, hogy továbbra is megvédjük az állampolgárok magánéletét aggodalmamat eh, fejezem ki azon belső csatornák eh, miatt, akik eh, tanuljává váltak a 2011-es kongresszusi vizsgálatnak, és hatalmas csalásokra vetettek fényt, akkor, amikor a 2003-2005 köz zajló vizsgálat zajlott, több milliárd dolláros adatgyűjtési programot hoztak létre, amely sokkal költségesebb volt, és sokkal kevésbé volt hatékony a hírszerzési műveletek támogatásában, mint a magánéletet védő alternatívák. Belső informátorként nyomon követem az minden szabályt, amely megtámadja, az, amely megsérti az alkotmányt, és 2006-ban döntöttem úgy, hogy az első módosításban foglalt jogaimat gyakorolva felfedem ezeket az ismereteket, és elmondom a közvéleménynek, hogy miként sértik meg jogait az alkotmány ellenes megfigyelési programokkal. Ahelyett, hogy az illegalitással és a helytelenséggel foglalkoznának, a kormány hatalmas nyomozás áldozatává tett, és megtorlásoknak tett ki, amelynek következtében elvesztettem az állásomat. Utána fekete listára kerültem, nem volt már jövedelmem, bár az ügyvédeket fizetnem kellett, második jelzáló kölcsönt kellett a házamra venni, és leürítettem minden megtakarításomat, és ez csak a kezdet volt. Azt, a következőket tapasztaltam belső informátorként. Megtapasztaltam, hogy a kormány mit tud és mit hajlandó tenni akkor, amikor valaki az igazságot mondja el. Korma, közvetlen politikai elnyomást és cenzúrát gyakorolt, és valamikor, és amikor valaki felfedi ezeket az alkotmányellenes cselekedeteket, akkor a nemzetbiztonságra hivatkozva félemet kelt a, kormány, a kormányzat az emberekben, és mégis olyan korszakban élünk, amikor aggodalmakat osztunk meg, amelyek nem kommunitálják a nemzetbiztonságot, csak bűncselekmények és kémkedési cselekmények, amelyeket a sajtó gyakorol és mégis nyitott és demokratikus társadalomnak tartjuk magunkat. Én mindent megtettem, ami tőlem telik, hogy megvédjem az, állam, az Egyesült Államok polgárainak elidegethetetlen jogát, amelyet a saját kormányom sértett meg akkor, amikor arra semmi ok nem volt. Csak kifogásnak szolgált ez, hogy átlépjenek a túlsó oldalra, oly módon, hogy elszámolhatatlan, felelőtlen, nem szabályos hatalmat gyakorolnak titokban. E, felfedtem ezeket, mert hatalmas igazságtalanságot láttam, jogtalanságot e, a Nemzeti, Nemzetbiztonsági Ügynökséggel. Ezek után fizikai és elektronikus megfigyelésnek tettem ki az FBI 2007-ben, és két és fél, fél évvel később már az Obama um, kormányzat alatt tíz különféle vádpontban emeltek értem vádat, és öt, évre, öt év börtönre írtak. 35 évre. Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma szeptember 11-e óta gyakorolja ezt a hazatot, és megtámadja, megtámadja a szólásszabadságot, a magánélet szabadságát. A kormány mindent, róla mindent kiderített, és ez állam ellenségével állított be. Én voltam az első belső informátor, akit elítéltek. A kémkedés elleni törvény drákói rendelkezéseinek értelmében. Mivel titkos képességük volt arra, hogy adatokat gyűjtsenek mindenféle korlátok nélkül, és az illető ember engedélye nélkül, ez a a hatalom leg, legfelsőbb formája. Amikor a kormány ilyen mértékben e, gyakorolja hatalmát, és titkosság mögé bújjuk, bújik, akkor az állampolgároknak e, óvatossággal kell e, kezelni azt, hogy mi vár a jövőben rájuk. Akkor, amikor szabadságjogaikat elveszik a nemzetbiztonság ürügye, ürügyén, mégpedig a beleegyezésük nélkül a fenyegetés, fenyegetés, fenyegetések által keltett félelem nem fenyegetheti a nemzetbiztonságot, csak a kormány eszköze ez, hogy hatalmat gyakoroljon. Az én büntető ügyem bizonyítja azt, hogy miként sérti meg a kormány az alkotmányt, Annak feltételezése, hogy a nemzetbiztonságot fenyegeti az én létem, felhívja a figyelmet arra, hogy miként sérül a demokrácia alapérvénye, A kormány bemutatta, hogy más is, másokat is cél, célkeresztbe állíthat, és kampányt indít a belső informátok ellen. Megmutatja, hogy mit, és, mit, mit tud és mit hajlandó megtenni ellenük. Az Egyesült Államok brutálisan támadja a belső informátokat, oly módon, hogy el, elrejthesse mindazokat az eredményeket, amelyeket Snowden úr már felfedett. És ez nem csak minden amerikait fenyeget, hanem az Egyesült Államok alapjait is vala, meggyengíti az internetbiztonságot és mindenkinek a biztonságát a földön. Senkinek a biztonságát nem garantálhatja. Az NSA ezt szándékosan, rendszeresen és titokban teszi. Hogyha szabá fogjuk az NSA-t, azaz, hogy csak a terrorizmusra gyanúsított embereket figyelnek meg, meg, Eh, akkor sem annyi kommunikációt figyelnek meg, mint amennyit lehetséges. Kifordította a demokratikus paradigmust, eh, paradigmát. Mindenkinek a saját személy, személyes védelme veszélyben van, és eh, titkos kormányzati tulajdonná válhat, bűn megelőző adattá válhat titkos dossziékban fedezi, fedi fel a kormány az, hogy miként bán, bán, bánik el az igazságszolgatás. Frank Church ez 1970-es években tapasztalt esetet figyel, hívja fel a figyelmet arra, hogy a rezsim miként használja fel az ő esetét, ürügyét arra, hogy magánéletünkbe beavatkozzon. Így módon nem lehet majd visszaütni hiszen elvetek, elvetek az állampolgároktól minden eszközt arra, hogy saját magánéletüket megvédjék. Ilyen lehetőségeket nyújt a technológia. Az amerikaiak és a világ népeinek meg kell védeni magát az Egyesült Államok kormánya ellen, ahogy tudnak, és a kormánynak is mindent meg kell tenniük, hogy a saját polgáikat megvédjék. És tönkre kell tenni minden, minden bár az Egyes Államok kormánya mindent megtesz, hogy tönkre tegye mindazokat, akik a, ezeket a visszaéléseket felfedik. Meg kell védeni azokat, akik rávilág, rávilágítanak a kormány visszaélésére, azért, hogy a hatalmat megragadják. Nagyon remélem, hogy az önök szakbizottsága létre, meg, megfontol majd egy európai törvényt, amely a nyílt, nyílt forrású titkosítást lehetővé téve lehetővé teszi, hogy az EU megvédje a saját polgárait, hiszen az Egyesült Államok globálisan is be, hatalmat gyakorolhat az, oly módon, hogy beleférhet a személyes adatokba. Az önök tagállamai miként véd, védik meg magukat ezen fel, meg, megfigyelési rendszerek munkájától? el kell számoltatni azokat a nemze- transnacionális vállalkozásokat, amelyek kereskedelmet folytatnak, az önök tagállaminak internetszolgáltatói politikai szervet vállalnak, bár azoknak az adatait még nem igazán törték meg, bár átvették a felül, felül, felül, felügyeleti államok. Folyamatos lehetősége van arra, hogy megfigyelést folytassanak. Eh, az elnök újra azt kéri az előadótól, hogy a tanácsok érdekében javis, eh, lassuljon le. Visszautasítom minden azok fényében, ami velem történt. Végül eh, én szerencsésnek tartom magam amiatt, hogy nem kerültem börtönbe, hogy kikerültem a rendszerbe, és rendszerből is elmondhatom az igazságot Egy nyílt társadalnak eh, digitális védelemre van szükségre, eh, amely nem csak eh, nyomon követi a mi lépéseinket, de meg, megvéd is minket attól, hogy bárki más tudni akarja, hogy mit teszünk emberi lényekként. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a hozzászólását. Videó kapcsolatban vagyunk Vibe úrral, aki magas szintű korábbi NSZ elemző volt. hallja ön minket, Vibe úr. Jó napot kívánok mindenkinek Európában! Aguilar úr, szabizottsági képviselők az Európai Parlamentben, üdvözlöm Önöket Washingtonból. Igaz az, hogy valóban megtiszteltetés ez számomra az, hogy beszélhetek a magánathoz való jogról, Ezt mindenhol figyelembe kellene venni. Szomorúsággal tölt el engem azt, hogy itt az USA-ban bizonyos egyének fontos szerepet játszottak abban, hogy az alkotmányt megváltoztassák úgy, ahogy azt több mint száz éve már nem láttuk. A negyedik módosításra utalok, amely minden amerikai állampolgár magánélethez való jogát megvédi. Bár ez a negyedik módosítás előírja azt, hogy lehetnek olyan okok, amelyek miatt meg lehet sérteni a magához való jogot, viszont az NSZ megváltoztatta ennek a kijelentésnek a teljes tartalmát, amikor Michael Hayden korábbi vezetőjük azt mondta, hogy a negyedik módosítás nyelvezete nem gyanúról beszélt, hanem erős gyanúról. Tehát felmerül a kérdés, hogy mi lehetett a titkosszolgálatok érdekében a 2001-es események után. Az NSZ eh, megfigyelése egyre inkább eh, növekedett, és ezt a kongresszus segítette. A kongresszus inkább igent mondott a nemzetbiztonság érdekében, és nem igazán eh, végezte el a alkotmányos szerepkörét, a felügyeletet. A különböző magyarázatok még több zavart okoztak, és a kongresszus megadta magát. Így az NSC amerikaiakról gyűjtött be adatokat, és azt mondták, hogy ez csak véletlenszerű volt ez a jogsértés. Viszont Edward Snowdennek köszönhetően most már tudjuk, hogy ez a jelentés hamis volt. Amikor a hír megjelent arról, hogy az NSZ megsértette a szabad a magánélethez való jogot, akkor két magas szintű vezetőjük korábbi tábornok, két korábbi tábornok súlyos szavakkal illették ezt. Szeretném ezt idézni az adott újságcikkből. Hogyha ez bíróság elé kerülne, akkor igazából fel lehetett volna menteni Obama elnököt és emiatt az a lehallgatási botrány, amit a New York Times fedett fel. Ennek kapcsán óriási indulatok alakultak ki. A kérdés az az, hogy miért vetetett ki ilyen indulatokat, Azért, mert a katonaként ezek az adott tábornokok esküdtettek minden ellenség elleni védelemre? Vagy azért, mert az NSA vezetőjeket mindent megtett annak érdekében, hogy minden beosztottja, betartsa a legfontosabb szabályát az nsa nek nem szabad senkit sem, egyetlen egy amerikai állampolgárt sem lehallgatni bírósági végzés nélkül. Ruby Raymond az egyik leginkább tisztelt vezetője volt az NSZ-ének, és részt vett a korábbi jogszabály kidolgozásában is. Ő azt mondta, amely, hogy a jogszabályban egyértelmű jelentés volt arra, hogy ezt nem lehet megtenni felhatalmazás nélkül. Egyértelműen a jogszabályon belül kell eljárni. Hely, de nem akarta megváltoztatni a jogszabályokat, inkább ezt újraértelmeztette, az igazságügyminisztérium jogászaival, nem a fe- legfelsőbb bírósággal, és nem pedig az amerikaiak jóbehagyásával. Szeretném bemutatni néhány díja segítségével azt, hogy a mai technológia segítségével nincs szükség arra, hogy kiegyensúlyozzuk a biztonságot és a szabadságokat. Annak itt a nagy adatokról van szó. Az első dián egy definíciót láthatunk a tartalmat illetően. Az elektromos megfigyelés kapcsán kétfajta információról van szó, a tartalomról és a metaadatról. Röviden nézzük meg ezeket a példákat. Vibe úr, egy kicsit megszakíthatom? kérdezi az elnök asszony. Az a fajta... Közreadták a prezentációt? Benne van a, a képviselők dokumentumai között, mert nagyon nehéz olvasni a képernyőről. Mindenki előtt megvan a dokumentumok között az asztalon ez a kis dia. Bocsánat, hogy megszakítottam. Vibe úr. Oké, okay, hát akkor hogy emeljek ki néhány példát a tartalom Ra Például egy Microsoft Word dokumentum tartalma lehet, vagy egy e-mail tartalma, vagy akár egy telefonbeszélgetés tartalma, egy tartalom. Még a meta adat azok a tartalom leírói. Például, hogyha valaki telefonál, akkor egy telefonszámot hívunk, a telefonszám, amit, amiről hívunk, illetve a hívott telefonszámai jelentik a meta adatot. Ez egyfajta ö, cím, hogyha valakinek van egy e-mail címe, akkor annak ott, ahhoz is tartozik egy cím, vagy egy Twitter ö, fiókhoz, vagy egy Facebook fiókhoz. Vagy a tárgy rovata az e-mailnek is metaadat, vagy nevek, helyek, számlaszámok, ezen kívül rendszámok, vagy egy fénykép, a fényképnek a mérete, hogy az pixelben van-e, ezek például metaadatok. Lapozzunk a következő diára. Igen, a következő dia következik. Hadd beszéljek egy fenyegetésről, egy példát hadd adjak. Itt nálunk az USA-ban a tartalom a tartalmat nem lehet felfedni bírói végzés nélkül, viszont a metaadatokat lehet vizsgálni bárki által az USA törvényei értelmében. Az a baj ezzel, hogy a metaadat esetében, amikor valaki belenyúl az elektronikus rendszerbe, egy jelet hagy maga után, és ezek a jelek gyűjthetőek azok által, akik elektronikus megfigyelést akarnak végezni, és ezt időben össze lehet rakni, tehát hogyha különböző információs rendszereket összekapcsolunk, akkor ezeket a fejezéseket egy naptárhoz lehet kapcsolni, és egy órához, és látni lehet, hogy ki mit csinált, akkor, amikor kapcsolódtunk az adott elektronikus rendszerekhez. Tehát Bob nyomon követése 6-kor kezdődik, és 10.30-kor végződik este, és láthatjuk ennek a példáit, hogy milyen fajta elektronikus tranzakciókban vett részt Bob, és milyen fajta nyomokat hagyott maga után. Lapozzunk még egyszer, és nézzük meg a magáninformációk illegális felhasználását. Az USA drogmegelőzés ügynöksége speciális műveletek részlege, ez nagy új dolog. Ez a dia kétfajta jogszabályt és szabályt ír le, amit követ ez az ügynökség, és ez mutatja azt, hogy az NSA információkat más USA kormány ügynökségek is felhasználnak arra, hogy feladatokat elvégezzék, például a drogmeglőzés kapcsán bűncselekményekkel foglalkoznak, vagy drogkereskedelemmel. De hogyha még tovább megyünk a diákban, ez is a magánadatok illegális felhasználásáról szól, de azt láthatjuk, hogy az, ez az ügynökség elfedi a információk forrását. Ebben segít a ö, amerikai ö, jogszabály is, mert így nem tudjuk, ne, soha nem tudja meg azt senki, hogy honnan származik az információ. Tehát ez a részleg teljes mértékben elfedi a forrást, és úgy tűnik, mintha az adat, a adat egy eh, FBI vizsgálatból bármilyen más bűn, bűnöldöző szernomális vizsgálatából származna. Nézzük a telefonalatok metadatait. Itt van egy fels, legfelsőbb bírósági döntés Smith eh, versus Maryland, 79-es eset. Azért szeretnék erről beszélni, mert ezen eh, bírói döntés alapján férnek hozzá az usa a metadatokhoz. Ebben a perben itt egy tolvajról és az áldozatáról van szó. A tolvaj zaklatta, zaklatta telefonon az áldozatot. A bíróság lehallgatta ezt, és ezáltal bizonyították azt, hogy ez a személy volt az elkövető, aki zaklatta ezt a szemét. Egyetlen egy meta adatot alkalmaztak, és ezen döntés alapján a kormány most már meta adatot gyűjthet be tömegesen, és ez az a logikai ugrás, amit én nem igazán tudok megeteni, és mások sem. Ezt igazából a bíróság előtt kellene megvizsgálni. 1979-ben egyetlen egy bíró sem láthatta előre azt, hogy a jövőben tele lesz a világunk elektronikus eszközökkel, tranzakciókkal, bankszámlákkal, különböző tranzakciókkal, hitelkártya felhasználásával és hasonlókkal. Az USA alkotmányok hetedik módosítása, és szeretném ezt felolvasni, mert nem hosszú, de rendkívül fontos. The right of the people to be az emberek azon jogát, hogy biztosítsák személyüket, házaikat, vagyonukat, mindenfajta jogtalan kutatással és leforolással szemben, ezt nem szabad megsérteni, nem szabad semmilyen fajta házkutatási parancsot kiadni, kivéve, hogyha alapos gyanú áll fenn, amit ez az a standard, amit alkalmazni kellene. Ez nem vonatkozik az EU jogszabályra, de úgy gondolom, hogy nagyon sok az önök ide vonatkozó jogszabálya hasonlóképpen hangzik. Tehát tényszerű információra van szükség, amely alátámasztja a gyanút a bűnüldözés során, nem csak egy feltételezés, vagy bármilyen más információ lehet alapul. Következő diám. Ennek az a címe, hogy az elemzés fókusza, a szétválasztás első foga, második foga. Az elektronikus tranzakciók mindenképpen veszélyt jelentenek a magánéletre vonatkozólag, személyes jogra vonatkozólag, viszont ezek hasznosak is lehetnek bizonyos szempontból a védelem szempontjából. Ha megnézzük ezt a példát, van egy John Doe nevű személy, aki Kaliforniában lakik, Chula Vistában, egy rossz ember, bűnöző, vagy terrorista, vagy valami hasonló. Kapcsolatai vannak különböző személyekkel, egységekkel, ezt sárgával jelöltem. Sárgán vannak ezen a grafikán, ők gyanúsítottak nem lehetett meg rájuk bizonyítani semmit sem. A sárga informát a sárga személyek, akikkel beszél, ezeket kóddal védik. Ez a technológia azt jelenti, hogy láthatjuk, hogy kapcsolatban vannak egymással, de nem tudjuk, hogy kik ezek. Tehát egy bizonyos fajta jelek vannak, viszont ez nem fedi fel az adott személyek magáninformációját. Tehát ezt mindenképpen már nyomon lehet követni egy szoftverrel, nincs szükség arra, hogy felfedjék az ártatlan emberek információit. Ebben a példában a hírszerző továbbra is vizsgálná a John Doe's kötődő tartalmat és metaadatot, hogyha bármilyen fajta tartalom vagy metaadat arra utal, hogy van itt egyfajta gyanú a sárga pontra vonatkozólag, akkor azt az információt, hogy felfedjék, jóvá kellene hagyatni a bírósággal. Kérem, értsék meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy be lehet kapcsolni egy bíróságot számos esetben, Sok esetben a bíróság kijátszhatná egymás ellen a különböző adatokat, és automatikusan létrejöhetne a döntés másodperceknél is kevesebb idő alatt, hogyha ezeket a fajta technológiát alkalmazzák. Az elnök megszakítja a vendéget. Le kell zárnunk ezt itt be is fejezem, mondja az előadó. Elnök, szeretném, hogyha mindenki figyelembe venné az órát, kérem, hogy zárja le a beszédét, és emelje ki a legfontosabb dolgokat. Jókor szól, mert pont ez az utolsó hozzászólásom, utolsó megjegyzésem. Elnök, köszönöm szépen. Egy kicsit rosszul érzem magamat, de azt javasolnám, kollégák, hogy azonnal tegyék fel Vibe úrnak a kérdéseiket, és ne az ülés végén, mivel most megvan a videókapcsolat, ezért azt kérném, hogy az anyag jelentéstevő, illetve jelentéstevők tegyenek fel kérdéseket. Ha jól tudom, Morvai asszony is szólt, eh, kérdést szeretne feltenni majd Drék eh, úrnak, Morales úrnak nincs kérdése, akkor Fosz úr tehet fel kérdés az EPP részéről. Angolul fogja feltenni a kérdést angolul fognak érkezni az a kérdések, de hogyha gondja van, akkor szóljon. Azért kérdeztek németül? Kérdezi Fosz úr. Igen, németül kérdez Fosz úr. Lenne egy kérdésem az adatok értelmezése kapcsán, kiértékelése kapcsán. Hogyha már a, hogyha már a tényfeltárásról beszélünk, akkor engem érdekelne az, hogy csak a veszélyek elhárítása miatt értékeltek ki az adatokat, vagy gazdaság és politikai szempontból is történtek-e ezek az adatkiértékelések. Egy kérdést teszünk fel egyszerre, mert tudja válaszolni ezt a kérdést? Um, in the United States... Szerintem. Az Egyesült Államokban az NSA kartája lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag mindenfajta titkosszolgálati kérdést vizsgáljanak akkor, hogyha a cél személy az külföldi entitás, ha úgy tetszik, ezt mondja az NSA kartája, Hogy aztán ezt a valóságban hogyan finomhangolják, az gyakorlatilag eltér, Eh, annak, az szerint, hogy milyen kapcsolataink vannak egyes államokkal. Vannak olyanok, eh, olyan államok, amelyekkel partnerségi kapcsolatok vannak, másokkal nincsenek. Más és más megállapodás van eh, a tagáll- az államok között, más és más veszélyek, illetve más és más információ megosztási módozatok. Albrecht úr a zöldektől következik. Köszönöm. Azt szeretném tudni, hogy milyen mértékben akarják megtartani a metaadatokat, és hogy ezt a külföldön működő cégek adatbázisára is kiterjesztette az NSA. Nagyon jó kérdés és akkor erre válaszolnék is, mégpedig a következőképpen a mai világban az az, hogy, az, hogy hol az adat, nem annyira fontos kérdés, mert hogyha az a weben megtalálható, valamilyen módon kötődik az adat, akkor az gyakorlatilag hozzáférhető egy szervezet vagy egy ügynökség számára, gyakorlatilag ezt csak a protokoll accessek, illetve a védelem, valamint a titkosítás tudja megakadályozni. Tehát ezért mondom azt, hogy védeni kell az adatokat, és titkosítani azokat, és az adatok feloldása az megfejtésének kódja ne legyen a titkos szolgálatoknál, hanem a bíróságnál, vagy valami független szervnél legyen a, a, az az algoritmus, amelyel a titkosítást fel lehet oldani, és így érhető el az, hogy nem lehet csak úgy felhasználni ezeket az adatokat, tehát lehet-e megmenteni, megvédeni az adatokat? Igen, biztonságos helyen, de még ez nem reagál a hacking kérdésére és veszélyére. Igazság szerint éppen ezért a titkosítás adhat igazi védelmet. Amit az utolsó adaton, lapon mutattam, ábrán mutattam, Nos, ehhez nincs szükség adat megőrzésre, olyan adatok megőrzésére, amelyeknek nincs közük terrorista vagy bűnügyi tevékenységhez. E, nyilván esetről esetre lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni. Tehát én így képzelném el a, a működését ennek a rendszernek. Köszönöm. Nincs senki itt az ECR részéről. A GUE Ernst asszony. Vielen Dank. Köszönöm szépen, rövid kérdésem lesz. Azt mondta, hogy a forrásokat el lehet titkolni, és nem igazán lehet rájönni arra, hogy az NSE maga a forrás. El tudná ezt mondani jobban? El tudná ezt mondani, hogy mi hatása van az állampolgárokra nézve? Um, yes. Uh. Igen amikor a hírszerzők azt a munkát végzik, amit elvárunk tőlük, akkor ez semmi gond. Hiszen az a feladatuk, hogy a forrásaikat és a módszereket megvédjék. Ezeket a dolgokat meg kell védeni a titkok eh, megvédése érdekében a forrásokat és a módszereket. Amikor az adatokat azonban nem használják fel, vagy, az, vagy a szervezet kartáján kívüli célokra, és az USA-ban van egy hagyományos korlát az hírszerzés és az igazságszolgáltatás között, és szándékosan van az a korlát, azért, hogy ne jöjjön létre egy nagyobb rendőrállam, amely visszaél az adatokkal. Hiszen pont ez történik most. Most látjuk a, fe, a rendőrállam, a felügyeleti állam kialakulását, amely kormányzati szervek révén felhasználja titkos adatokat. Reuters gyűjtött néhány példát, és ezt láthatják a csomag a dossziéjukban is. A kábítószer felügyeleti ügynökségről. Láthatjuk azt, hogy milyen hatással van az állampolgár életére, hogyha a bíróság elé megy, nem tudhatja, hogy vádolják olyan adatok alapján, amelyeknek a felhasználását nem hatalmazta fel a kormány ilyen célokra. Más szóval a kormány a szabályokon kívül tevékenykedik, olyan szabályokon kívül, amelyeket mi tisztelünk. Ez az adatok titkos felhasználása az a, az a veszély, amely alá, aláshatja eh, polgárjogainkat. Köszönöm szépen. E, van egy nem árnyék előadó is. Morvai asszony tudna röviden fogalmazni? Köszönöm szépen, Weber korábbi e, NSA ellenzés elemzője. Mit válaszolna azoknak, akik azt mondják, hogy folyik az adatgyűjtés, de mégis kell az nemzetbiztonsági okból, hiszen a terrorizmus ellen harcolunk ezekkel az adatokkal, és kettes számú kérdés, és itt most az ördög prókátora vagyok, de öntől akarom hallani. A második kérdésem az, hogy az ön az Ön tudomása szerint hol voltak azok az adatok, amelyet például Bobról gyűjtöttek? Ki használta fel ezek, ezeket az adatokat, és milyen célra egyértelmű, hogy nem terrorizmus ellenes célokra használták föl. Ki használta fel az adatokat, amelyet az nsa tól rendeltek, és milyen célral? Köszönöm szépen. Válasz? Az a szervezet, amely elektronikus megfigyelést folytat érvényes jogos alapokon, annak nem kell, nem kell minden adat. Csak hozzá kell tudni a férni adatokhoz, bárhol is legyenek azok de jó indok kell ahhoz, hogy bele eh, mászhassanak ebbe a világba, metaadatokba és eh, tartalmi adatokba. Mindig is eh, azokra kell koncentrálni, akik legközelebb állnak a bűnügyi, bűncselekményekhez. Hogyha nem tudunk olyan bűnelkövetőről, hanem csak bizonyítékokat keresünk bűncselekményekre nézve, például dzsihád, e, dzsihád weboldalak e, fényében, ahol emberek e, arról beszélnek, hogy kábítószereket kéne forgalmazni az interneten, amely adatokat nyilvánosan is lehet kutatni. Ez a kiinduló pont. De ha nincsen kiinduló pont, mint az én példámban is, amit korábban mutattam, akkor nem kell minden adat ahhoz, hogy azt a néhány kapcsolatot felderítsük, amelyet az illető fenntart, és ez, ez a hírszerzés célpontja. Tehát nem kell minden adat első sorban ahhoz, hogy sikeresek legyünk, hanem csak a releváns adatokra van szükség egy-két szinten, a kiindulóponttól számítva, mint például John Doe esetében, ezekre az adatokra van szükség, és másra nem. Azt kérdezte, hogy hol vannak ez, ezek a bobról szóló adatok. Hát, lehet, hogy e, e, e, internetes szolgáltatóknál, telefonvállalatoknál, vagy a kereskedelmi vállalatoknál is őrzik őket. Gondoljon arra, hogy mennyi adat áramlik az interneten. Bárhol is vannak ezek, bírósági végzéssel meg lehet azokat szerezni, amelyet indokol majd egy jogi hatóság, a bíró, vagy egy szoftver, amelyet egy bíró meghatároz, vagy egy bíróság. Nem kell mindent megszerezni, nem kell mindent berakni egy hatalmas adatbázisba, annak reményében, egyszer majd kell. Nem szükségszerűen. Elnézést, Morvai asszony, kifutunk az időből, késünk, és én magam is szeretnék eh, feltenni egy kérdést a liberálisok nevében, és akkor a következő körre is rátérünk. Az én kérdésem az kettő. Ön említette az ITOSZ-t, és az NSZ-ből Drake e úr említette az alkotmányt, nem lehetne meg engem, hogyha valami hasonlót is hallanánk Masonasszonytól. Tehát feltéve azt, hogy, hogy egy konkrét alkotmányos kontextusban dolgozunk, mi történik ön szerint mivel ki, kritizálhatjuk az NSZ-t, és elmondhatja ön azt, hogy milyen a hangulat. Vannak-e más emberek, akik kétségekét fejeznek ki, érzik-e azt, hogy szabadon kritizálhatnak. A második kérésem arra vonatkozik, hogy ön azt mondta, hogy a, dekod, a dekodolási algoritmusnak bíróságoknak kell meg, megkapni, de vannak olyanok, amelyek nem, ez, ez nem igazán működik. Vannak olyan körülmények. Válasz, igen. Első kérdésére a következő a válaszom. Miért kritizáltam én az NSZ-t? Én azért lettem informátor, mert egyrészt láttam a korrupciót, és az NSZ-n belüli rossz adatkezelést, a hatalmas adatkezelő programokat. Az egyik bekerült az hírekbe is, Trailblazer a neve, Michael Hayden igazgatása alatt hozták létre, akkor néhányan ott voltunk az épületben, amikor ez kudarcot vallott, hiszen az arra premiszára épült, amelyet nem igazán gondoltak végig. Ez nagyon gyakran megtörténik nagy szervezeteknél, hogy a jó ötleteket eltapossák, a népszerű ötletek, vagy azok, amelyek mögött más gondolatok vannak, mint például a hatalmas szerződések megszerzése kereskedelmi célokra és ezeket a kongresszusiak is támogatják, hiszen ez elősegíti az ő üzleti érdekeiket. A korrupciós problémákat tehát a saját kormányunk okozza. És a másik ok, amiért kritizáltam, az Bini úr, az én kollégám, információt kapott arról, hogy az NSIA jogtalanul gyűjti és vizsgálja azokat az adatokat, amelyre nem hatalmazták fel Eh, amerikai állampolgárokra vonatkozó adatokat. Mi volt a második kérdése? Azt kérdeztem, hogyha, hogy vajon mások eh, biztonságban érzük e magukat abban, hogy kritizálják az nsa -t. Nem, az emberek nem érzik magukat biztonságban. Biztos vagyok abban, hogy vannak mások is, akik megragadnák az alkalmat és előlépnének, de mivel az állásuk, jövedelmük áll veszélyben, ezért nem teszik meg. Rettenes elnyomás alatt vannak, ugyanígy a szabad tájékoztatás is, de nyilván vannak mások is, akik szívesen napvirágra tárdák a információkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezek voltak a kérdéseink, és minden jót kívánunk önnek. Kicsit le vagyunk most maradva. A legutolsó felszólalunk, Mason asszony, remélem jól ejtettem a nevét, a brit titkos szolgálat korábbi tisztje. Thank you very much for inviting Köszönöm, hogy eh, meghívtak ebbe a bizottságba. Én egy kicsit a brit eh, helyzetről fogok beszélni, illetve az otthoni jogi szabályozásról és korlátokról, valamint arról, hogy eh, mi történik az informátorokkal, a belső informátorokkal, hogyha felfednek ilyen titkokat, illetve van néhány ajánlásom, javaslatom is, eh, amely remélem, hogy vitákat generál majd, illetve tovább gondolást. Ami a brit a brit ügynökséget illeti, több mint száz éves, az első 80 évben valójában hivatalosan nem is létezett. Parlamenti képviselők nem kérdezhettek erről a brit titkosszolgálati e, ügynökségről. 1911-ben e, az államtitokról szóló törvény e, többek között eh, azt is eh, eh, szolgálta volna azt a célt, hogy ne szivárogjanak ki adatok az ellenség felé. 14 év börtönbüntetés járt az árulásért, ez a törvény a mai napig hatályos, és aztán Peter Wright, ahogy mondta, gyakorlatilag a 80-as évekig mindenfajta korlát nélkül tudták lehallgatni Londont. Aztán jött néhány botrány, aminek következtében bizonyos új jogszabályok születtek. Először is az államtitkokról szóló törvényt updatelték a 80-as évekbeli, 80 évekbeli botrányok után gyakorlatilag lehetővé tették, hogy közérdekre, e, illetve korábban közérdekre lehetett hivatkozni, e, és most pedig a jogszabály szerint, hogyha valaki e, korábban titkos szolgálati tiszt volt, akkor automatikusan törvénysértést követel, hogyha a munkájáról beszél. 1989-ben azonban a titkosszolgálati törvényben megpróbálták demokratizálni az MI5-ot, és 94-ben az MI6, a másik titkos ügynökség, és a GCHQ, a lehallgató szolgálat szintén a 94-es törvény hatája alá került, ami azt jelentette először, hogy a parlamentben alakul egy bizottság, amely legalábbis elméletben felügyeli a titkosszolgálatok munkáját. Azonban eddig az évig ez a titkosszolgálati bizottság gyakorlatilag nem tudott ellenőrizni, mert az, csak az adminisztrációval és a szakpolitikával, meg a finanszírozással foglalkozhatott. Az utóbbi 15 eh, év botrányai alatt nem tudott eh, eh, tanukat behívni, nem tudott bekéretni dokumentumokat, és nem tudta kivizsgálni a bűncselekmények gyanúját. Eh, ez tehát a helyzet eh, az Egyesült Királyságban, és eh, kicsit ironikus dolog, hogy most a britekről beszélünk, mert a britek ugye bűntársai az NSZ-nek ebben a Snowden ügyben. Én a 90-es években az MI5-nál dolgoztam, és amikor én csatlakoztam ehhez a szervezethez, eh, akkor élte a száz éves történetének legetikusabb időszakát, megszületett a jogszabály, és eh, ez eh, még 2001. szeptembere előtt volt, amikor is megint minden szabály eltűnt. David Shaler és én Eh, a hat év alatt, amíg az MI5-nál dolgoztunk, annyi eh, elképesztő dolgot láttunk, hogy kénytelenek voltunk lemondani a megbizatásunkról, és kitálalni. Eh, sokan mások is egyébként ebben az időszakban elhagyták az MI5-ot. Nekünk mégis azt mondták, hogy fogjuk be a szánkat, kövessük az utasításokat, és nem mondjuk semmit. Gyakorlatilag nem lehetett a titkosszolgálaton kívül semmilyen információt kivinni. David Sheldon és én úgy döntött, döntöttünk, hogy eh, feljelentéseket teszünk, bejelentéseket teszünk különböző bűncselekményekkel kapcsolatban. Eh, az MI5 például dossziékat nyitott eh, kormányminiszterekről, és titkos információkat gyűjtött saját kormányának minisztereiről, emellett baloldali újságírókat hallgattak le, bebörtönöztek ártatlan embereket, mégpedig börtönben tartották őket akkor is, amikor kiderült, az MI5 már tudta, hogy ártatlanok, Eh, a hibáiról pedig hazudott az MI5 a kormánynak és hát ami miatt hagytuk a céget, az az volt, hogy az MI6 részt vett egy libiai terrorszervezet eh, létrehozásában 1996-ban, amelynek célja Kadhafi meggyilkolása lett volna. Eh, eh, sikertelen volt a kísérlet, viszont ártatlan emberek haltak meg, és hát ez nyilvánvalóan teljesen törvénytelen a brit törvények alapján. Tudtuk, hogy az 1989-es törvény alap alapján, ha kitálalunk, akkor gyakorlatilag eh, eh, azonnal büntetőeljárás indul ellenünk. Eh, Franciaországban bujkáltunk évekig, és aztán még két évig megpróbál, Franciaországban kellett élnünk. Az MI5 megpróbált vádat emelni ellenünk. Davidet valójában kétszer be is börtönözték. Először is 1900 88-ban eh, a Franciaországban, és aztán eh, önkéntesen visszatért eh, Nagy-Britanniába és 2002-ben bűnösnek találta őt a bíróság, és börtönbe került. Ez azért egy elég félelmetes időszak volt. A karrierünk oda lett, az életmódunk oda lett, és a börtön is, börtönréme is fegyegetett. Davidet le is tartóztat, illetve börtönbe zárták. Engem is, de egyébként a testvérét, a barátait is letartóztatták, újságíró újságírókat is letartóztattak azért, mert nyilvánosságra haszták ezeket a bűncselekményeket. Ráadásul eh, rájöttünk arra is, hogy milyen megfigyelés légkörében élni, amikor az ember nem tud e-mailt küldeni, vagy telefonálni anélkül, hogy lehallgatnák, elolvasnák, sőt, magánbeszélgetést sem tud folytatni a saját hálószobájában, eh, és eh, adott esetben az ember legjobb barátait is ráveszik arra, hogy besúgjon az emberről. A stázi is így működhetett, és e, mi is e, így éltünk. Az volt nagyon érdekes, hogy a média, amely elfben eh, felügyelheti a eh, kémszervezeteket, gyakorlatilag eh, meg van félemlítve, ellenőrzés alatt van. Jelenleg is megpróbálják elfolytani a Snowden ügy média tárgyalását. Vannak olyan bírói végzések, sőt szupervégzések, ahol valójában a végzés létét sem lehet nyilvánosságra hozni, illetve egyéb olyan végzésszerű jogi eszközök, amelyekkel el lehet hallgattatni embereket. Van egy Denotis bizottság, amely arról szól, hogy megpróbálja elnyomni a nyilvános vitát a Snowden ügyről. Nem csak az informátort, a belső informátort fenyegeti büntetés, hanem a 89-es törvény alapján az újságírót is vád alá helyezhetik akkor, hogyha a whistleblower által nyilvánosságra hozott információt az újság lehozza. Ez drákói törvény, mint ami Oroszországban létezik. Tehát ez a helyzet Nagy-Britanniában. Van egy elméleti ellenőrzés, van egy ISC, ugye a, a titkos szolgálatokat felügyelő bizottság a parlamentben, amely azonban egy papírtigris, hogy, mert látjuk, hogy azóta is többször előfordult, hogy titkos szolgák utána azzal dicsekedtek, hogy hazudtak ennek a bizottságnak, és ezt megtehetik büntetlenül. Az, hogy van egy elméleti demokratikus ellenőrzés, Eh, ez azt jelenti, hogy ha az MI5 le akar hallgatni bennünket, akkor belügyminiszter által aláírt engedélyre van szükség. Azonban a miniszter csak egy sokadik feljegyzést lát, tehát nem látja az alapvető adatokat, csak egy összegzés összegzésének összegzését, és gyakorlatilag eh, úgy tudják igazítani a titkosszolgák, hogy az engedély meglegyen. Emellett vannak eh, úgynevezett omnibus engedélyek is, ezt látjuk a GCHQ q nál eh, amely a tempora megfigyelési rendszert alkalmazta, és William Hague külügyminiszter szerint ez teljesen legális volt, holott gyakorlatilag egy omnibus végzés ennek az alapja, ami azt jelenti, hogy eh, ha hat havonta aláírnak egy ilyen omnibus végzést, ami alapján milliókat figyelhetnek meg, az nyilván nem nevezhető ellenőrzésnek. Eh, nincs írott alkotmány Nagy-Britanniában, eh, és az összes nyugati titkosszolgálat közül a milyen élvez a legnagyobb védelmet és a legkevésbé szabályozott. Gyakorlatilag mindenkinek azt mondják ott, hogy ne kérdőjelezze meg a döntéseket, ne tálaljon ki. Azok, akiknek etikai kifogásaik vannak, azok inkább elhagyják a céget, másokat, akik maradnak, azokat előléptetnek. Úgy Tudjuk most már, hogy az elmúlt évtizedekben kínzásokban is részt vettek az MI5 ügynökei. A 90-es években ilyenre nem került volna sor, mert egyrészt illegális, másrészt pedig nincs is semmi haszna. Ezt egyébként a 80-as években Észak-Írországban a gyakorlatban is megtanulhatták. Aztán elfelejtették ezt a tanulságot, és gyakorlatilag, mivel oligarchiaként működnek, gyakorlatilag eljutottak is ismét a kínzásokhoz. Tehát a, a whistleblowerek nagyon komoly szerepet játszhatnak a tényleges ellenőrzésben. Ráadásul próbálnak ködösíteni is Obama például a whistleblowerek ellen rövid elnöksége alatt többször próbálta a kémkedésről szóló törvényt vádemelésre felhasználni, mint a korábbi elnökök közül bármelyik. És aztán, hogy milyen elbánásban részesülnek az igazi kémek. Annak idején ugye 2010-ben egy orosz kémhálózatot lepleztek le Amerikában, és egyszerű ügynök cserére került sor. Az orosz kémeket nem vonták eljárás alá. A kémkedésről szóló törvény gyakorlatilag csak és kizárólag whistleblowerek ellen használják. Ez elképesztő álszentség. Eh, szükség van tehát a whistleblowerekre, mert eh, ez a megfigyelő állam ez eh, terjeszkedik, és globális szinten is körvonalazódnak ezek a dolgok a Snowden ügy kapcsán ez teljesen nyilvánvaló. A CIA halállistákat készít, terror gyanúsítottak a drónokkal gyilkolnak, meg mindenfajta bírói tárgyalás nélkül. Szuverén országokat kétséges kétséges titkosszolgálati adatok alapján lerohannak, ugye Irakról derült ez ki annak idején egyértelműen. Nyilvánvaló, hogy ezek miatt teljesen világos kell, hogy legyen, hogy fokozottabb ellenőrzésre van a titkosszolgálatnak szükségük. Melyek tehát az én eh, ajánlásaim ezekkel a problémákkal kapcsolatban? Növelni kell a whistleblowerek eh, jogi védelmét. Különösen Nagy-Britanniában szükség van arra, hogy eh, a parlamenti ellenőrzést megerősítsék, igazi parlamenti ellenőrzés alá vonják a titkosszolgálatokat, e, tehát ne a miniszterelnök nevezze ki a bizottság tagjait, hanem e, a parlament maga válassza, és teljes felhatalmazással e, whistleblowereket hallgathasson meg ez a, ez a bizottság, és így lehetnek kezelni a felmerülő problémákat. Emellett arra is szükség lenne, hogy ez a parlamenti bizottságot, parlamenti bizottságban a whistleblowerek megbízzanak, és merjenek ehhez a parlamenti bizottsághoz fordulni, mert remélhessék az ügyek kivizsgálását. Ez teljes kivizsgálási jogokat jelent, bizonyítékbegyűjtést, és azt, hogy adott esetben a bűncselekményeket, eh, bűncselekményeket kivizsgálják, és eh, a bűnösöket eh, megbüntessék. a Nagy-Britanniában, de talán máshol is definiálni kéne, hogy mi a nemzetbiztonság. Jelenleg ilyen definíció nem létezik. Meg kell védenünk a nemzetbiztonságot mondják, és gyakorlatilag a nemzeti értekkel összekeverik a nemzetbiztonságot, és ez alapján próbálják a whistleblowereket elhallgattatni. Tehát van egy ilyen jogi definíciós probléma, illetve van egy félreértés azzal kapcsolatban, hogy a nemzetbiztonság az ténylegesen mit jelent, vannak olyan dolgok, vannak olyan esetleges belső belülről származó információk, amelyek azért a nemzet biztonságát úgy nem ássák alá. Az Echelon jelentésben tíz évvel ezelőtt megfogalmaztak bizonyos ajánlásokat, szerintem ezeket újra elő kéne venni. Nagyszerű pillanat volt ez arra, hogy az amerikai hegemóniától megszabaduljon Európa, és saját polgárait megvédje emellett eh, rá kell bírni az Egyesült Államokat, hogy a mi törvényeinket és mi egyezményeinket betartsák. Emellett eh, olyan technológiai politikákra van szükség, amelyek révén az államtól megvédhetjük magunkat, ha az állam nem hajlandó megvédeni minket. Eh, egy, egyéni polgárokként eh, kell megvédenünk magunkat, hogyha a kommunikációs rendszereket nem védik meg. Ki kell alakítanunk a saját eh, szoftverrendszereinket, elszakadni az amerikaiaktól, ez egyébként az európai gazdaságnak is jó lenne eh, ingyenes médiára, ingyenes és szabad médiára és szabad internetre van szükség. Amennyiben ezt nem tudjuk biztosítani, akkor egy orwelli társadalom alakulhat ki. A kommunikációban biztosítani kell a magánélet védelmét. Ez nem azt jelenti, hogy szabadon cseveghetünk, bár az, hogy lehallgatnak bennünket, az azért egy elég rossz érzés, ez személyes tapasztalatom, de a magán kommunikáció védelme az, az első védvonal a e, megfigyelő állam e, ellen. Látjuk, hogy Görögországban az aranyhajnal e, milyen eredményeket ért el. Fogalmuk sem lehet, hogy a demokráciánk milyen irányba tart. Nincs kiegyensúlyozva a magánélet és a biztonság mindig azt mondják a kémek, hogy ki kell alakítani ezt a biztonságot a magánélet, illetve a biztonság között. Mi pedig, én pedig azt mondom, hogy elsősorban a magánéletre kell eh, koncentrálni, a magánélet biztonságára, mert különben nem lesz biztos. Thank you very Köszönöm szépen. Most pedig eh, megadom a szót hogy feltessenek kérdéseket Drake úrnak és Mason asszonynak a szokásos módon, hogy egy kicsit gyakorlatilag maradjunk, hát nagyon nagy lemaradásban vagyunk, és mindenek előtt az a jelentés készítőt szeretném arról tájékoztatni, hogy nem tud majd következtetéseket levonni, nem is akar. És szeretnék mindenkit felkészíteni arra lelkileg, hogy a következő hozzászólóknak még röviden meg kell lenniük, mint ahogy felkészültek, mert tényleg, tényleg nagy lemaradásban vagyunk, és 18.30-kor be kell fejeznünk. Morász úr tehet fel kérdést, a készítő. Megkímélem, megkímélek mindenket a következtetéseimtől mm, majd, de eléggé lehet, hogy laikusak a kérdéseim. Az egyik nagy dolog, amivel szembe kell néznünk a jelentésünkben, hogy megértsük azt, hogy mit jelent ez az informátoroknak gyakorlatilag és filozófiai szempontból, és mindez. Az USA tapasztalata azt mutatja, hogy van egy 13-as direktíva, egy elnöki gyakorlat, és ez igazából nem segít az informátoroknak, de mégis mondja el, mit jelent ez. Tudnak-e valamit mondani az informátorok, az... vagy ha nem, akkor mondják el azt nekünk, hogy eh, ha például az NSZ-ben egy whistleblower, egy informátor lát valamit, ami nem megfelelő, mit tud tenni, van bármilyen fajta jogi hatáskör az informátorok számára. Az Egyesült Királyság példája alapján én jobban ismerem az Egyesült Királyságot, és azt mondanám, hogy nem igazán lehet semmit sem tenni a, a, az iratlan alkotmány kapcsán se. Vannak olyan országok, vannak alkotmányok, és mégis sem, és nincs ilyenfajta biztonság Lehet, a tagállamban nincsen parlamenti felügyelet, ezt tudjuk, tehát az egyes EU tagállamok esetében nincs megfelelő védelem. Tehát ön szerint milyen fajta védelemre lenne szükség, mit ajánlana az Európai Parlamentnek majd a jelentése szempontjából. Elnök, köszönöm szépen az összes hozzászólót. Arra kérném, hogy tényleg maximum két percben beszélnek, de kell kevesebb idő kereten belül. fasz úr, ismételten szívesen németül beszélnék. Német? Oké. Okay. Németül fog beszélni a kollega. Természetesen mindannyian a jó egyensúlyt kerezzük a biztonság, illetve a magánszféra között, és az én értelmezésem szerintem önök is azt a kérdést vizsgálták, hogy ezen tömeges felület kapcsán mennyire vannak még állami garanciák. Azt kérdezném, hogy a begyűjtött adatok nagy részét arra használják-e fel, hogy bizonyos felhatalmazás nélkül ezeket kielemezzék vagy felhasználják, és ebből kiinduló kiindulva ezeket az adatokat esetleg felhasználják-e gazdasági kémkedésre, vagy politikai kémkedésre, és nem csak arra, hogy veszélyeket hárítsanak el. Ez lenne a kérdésem. Tehát önök láttak erre utaló tendenciát. Örülök, hogy rövidot mondta az elnök asszony Ábrecht úr. Először is köszönöm, hogy eljöttek ide, elmondták véleményüket, ez rendkívül fontos számunkra. És egy dolog nagyon fontos, és ez az első része a kérdésemnek. Mi igazából a igazi mérete mindennek az NSZ kapcsán tudja, hogy mi történt 2006-ig, és hogy milyen mértékben történt, ezt szeretném tudni. Az MI5 korábbi tisztjés ezt a kérdést intézném. A második kérdésem pedig a parlamenti felülethez vonatkozik. Hogyan lehetne ezt hatékonyan végezni? Ez a nagy kérdés, amire választ kellene találnunk, és ez a célunk az Európai Parlamentben is. Hogyha lennének erre vonatkozó ajánlásaik, annak nagyon örülnék, és persze fontos az informátorok védelme és erről másokat beszéltek, de hogyha konkrétan ö, beszélnek az adatvédelemről, akkor nagyon sokat segítene ez nekünk elnök. ECR-től senki nincs, akkor a GUA, e, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Először is minden tiszteletem az önöké, hogy eljöttek ide, ez nagyon jó nap számunkra, és ezt ki kell mondani. Nagyon nagy elismerésem van ezzel kapcsolatban önök felé. Két kérdésem van, ami foglalkoztat. Az első az az, hogy hogyan lehetne a parlamenti ellenőrzést elérni. Már hallhattunk arról, hogy lehetne egy szabizottság, amely független lehetne, de európai szinten hogyan lehetne ezt elérni? illetve nemzeti szinten mit lehetne itt megvalósítani, a második pontom és igazából ez nagyon is foglalkoztat engem. Mit kell a törvényekbe rögzíteni az informátorok védelme éle, érdekében? Hogyan kellene történnie? Néhány dolgot olvastam, amit önök elküldtek nekünk javaslatok kapcsán, ez mind rendben is van, de még egyszer az informátorok védelme kapcsán ez nagyon fontos számunkra, nagyon fontos az adatvédelmi viták szempontjából, és úgy vélem, hogy itt súlyos változásokra van szükség, és szeretném, hogyha néhány javaslattal élnének. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk az Alda nevében én leszek megragadt ez a kifejezés, informátorok elleni harc. Kicsit olyan, mint a demokráciáni harc, mert hogyha nem, működnek, nem működik a felülvizsgálat, akkor azt láthatjuk, hogy az egyetlen eszközünk az informátorok lehetnek, és sajnálom, hogy az eszközszót kell alkalmaznunk. Tehát csak ők segítenek abban, hogy lássuk, hogy mi történik, azt láthatjuk, hogy a, különben a kémszervezetek piszkos heriként vagy cowboyokként működnek. Még mindig vannak olyanok, sőt olyan parlamenti képviselők itt, akik az informátorokat bűnözőknek minősítették, akiket el kellene ítélni. Hál' Istennek, hogy nem jöttek el ide. Vannak, akik azt mondják, hogy bűnözők, az informátorok és ezekre a programokra azért van szükség, hogy biztonságban legyünk tőlük. A kérdés az az, hogy ők naívak-e, vagy félre vannak tájékoztatva. Második kérdés. Miért van az, hogy az olyan testületek, mint a kongresszus, vagy a brit parlament, vagy bármilyen más nemzeti parlament, miért fogadják el azt, hogy az óruknál fogva vezetik őket? Miért fogadják ezt el? Miért fogadják azt el, számomra az úgy tűnik, hogy állam az államban. Hogyha a demokráciának tettetjük magunkat, akkor úgy gondoljuk, hogy jogunk van ahhoz, hogy kioktassuk a világ többi részét, akkor itt miért nem működnek a jogok, miért nem alkalmazzuk a felületi jogokat, miért nem látjuk el a kötelességünket, ez lenne a kérdésem, remélem jól megértették. Drake úrral kezdjük, hogy megválaszolja a kérdést. In terms of whistleblower protection, I'll defer a törvényi hivatkozással élnék a informátorok vélemé, védelmére. Nincsen ilyen vé, ö, jogszabály ugyanis, és nekem semmiféle védelem nem volt a bírósági rendszerben. Erről sokkal többet is mesélhetnék. Az adatvisszatartás kérdése jogállamiság kérdése az a USA törvénye értelmében indoknak kell fennállnia ahhoz, hogy adat gyűjthessünk és gyűjthessünk, és legyen az a legnagyobb titokban, mégis meg kell mutatni, hogy milyen messze jutottak. A kormány nem dönthet arról, hogy beszerzi az adatokat, és majd később kutati, kutatja meg kell határozniuk, hogy mit kutatnak, és milyen adatokat próbálnak megszerezni. Az ipari, pénzügyi és egyéb kémkedésekre vonatkozó kérdésekkel, illetően azt, mondom, azt gondolnám, hogy amit a sajtó megjelentetett, azok jelentős bizonyítékok, rámutatnak az hírszerzés felhasználására titkos, egyéb okokból folytatott titkos vizsgálatok alapján. Ez az a téma, amiről nem beszélünk. Ezért van a hírszerzés, hogy eh, legyőzze vagy megvőz, megvédje a voluntarizmust. Hogyha ilyen információk vannak, akkor mire lehet azt még felhasználni? Felhasználhatók azok politikai célokra is. Ami a mértékét illeti 2008-ig voltam az zeneszánál, megismertem a PRISM program alapítását, amely a kormány kísérlete volt arra, hogy a felfedett adatokat sokkal nagyobb külföldi, külföldiek megfigyeléséről szóló dobozba visszategye, és szövetségi hozzáférés nyújtson. Az NSA korlátlanul hozzáfért a jogszabályokhoz, és ő maguk értelmezték a hazafias törvényt, ideértve a legnagyobb szolgáltatók telefonadatait, bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy milyen ipari méretű megfigyelés zajlott. Ami a felügyelet kérdését életi Eh, eléggé szemtelen a véleményem. Van egy eh, alulvizsgálati bizottságunk, mondja ő, amely teljesen kompromit, amely kompromitálta, akkor néhány, csak néhány szenátor vesz benne részt. Eh, megint nem beszélünk erre a témáról. Nagyon sok pénzt pumpáltak bele, rengeteg pénzt magánvállalatok a kormányal egyetértve. Az ő felülvis, ellenőrzésük eh, hatalmas ipar. És nem csak az adatokat árulják, de a kormánynak előfizetői adatokat is eh, nyújtanak méghozzá ingyen. A demokrácia elleni harc eh, nagyon kritikus, jó megfogalmazás, hiszen pont ez, ez forog kockán a demokrácia alapjai. Valakinek engednie kell majd és hogyha titkos törvények, titk, titkos bíróságok, titkos vélemények, titkos jogok, vélemények vannak, törvények vannak, akkor az a demokrácia kockáztatja. A történelem nem kedves velünk, hatalmas technológia áll rendelkezésünkre, és bátorítanám önöket arra, hogy gondolják végig, mi arra, mire van szükség a, ahhoz, hogy tagállamaik integritását megvédjék, de leginkább az, állampolgárok szabadságát, hiszen a jogállamiságot váltják őt fel a hatalom és mivel én magam is itt élek már hat éve, látom, hogy a történelem alátámasztja azt, hogy mindannyian autoritár, fasiszta államban élünk. Thank you. Ms. Machon. Köszönöm szépen, Ms. Machon. Próbálom röviden összefoglalni a válaszaimat. Hasonló témák kerültek elő a kérdésekből. Először is miként lehet a belső informátorokat megvédeni, mi kell hozzá a jövőben az EU-n belül. Szerintem létre kell hozni parlament, parlamentari szakbizottságokat megfelelő felhatalmazottságokkal azért, hogy ezeket a bűncselekményeket kivizsgálhassák. Ez lenne a jó első lépés. És hogyha ők bizonyították magukat, akkor talán megfelelően lehetne ezeket a műveleteket is feltárni. Ez lenne az első lépés, utána létre lehetne hozni az egyéni belső informátorok védelmi rendszerét. Nagy-Britanniában van egy 98-as törvény, amely a belső informátokat védi, akik nem válhatnak eljárások áldozatával. Vannak persze konkrét személyek, akik, akikre ez nem vonatkozik. Végig kéne gondol, gondolni, hogy hogyan lehet őket a, a jogszabály hatája alá bevonni. Nem szabad még elfelejteni, hogy de rá, hogy csak háromféle titok van, amit igazán tit titokban kell tartani, a jelenlegi műveletek, amelyeknek felfedése tönkre tenné a műveletét. Vannak érzékeny műveleti technikák, de Nagy-Britanniában is ugyanúgy, ahogy az nsz nem tudjuk felhasználni jogi ügy, esetekhez a telefonlehallgatásokat, mert, mert titkosak. És a harmadik titkos adat az a ügynökök neve. De a kémszervezeteknél ezeket az információkat kell titokban tartani. Mi van, hogyha 5 évvel ezelőtt ez napvilágra kerül? Tudnunk kell, hogy milyen hírszerzési műveletek zajlanak, mielőtt megszavazzuk a képviselőinket, akik aztán ezeket az hírszerzői ügynökségeket irányítják. Reform lenne szükség Nagy-Britanniában is a 98-as titkossági törvényt illetően. Védjük meg a közérdeket, amelyet kivetek ebből a törvényből, ahhoz, hogy megvédhessük a belső informátorokat. A munkáspárti kormány például leszavazta ezt a törvényt. Ide kéne visszamenni. Nemzeti szinten ezt kell elérni. Európai Parlament szinten, hogyha ezek a nemzeti vizsgálati szervezetek kudarcot vallanak, akkor kéne egy felülvizsgálati útvonal, fellebezési útvonal, ahol segítséget lehet kérni azért, hogy ezek a vizsgálatok beindulhassanak. E, a demokrácia elleni harcot illetően ennek teljesen igaza van. A hírszerzési szervezetek e, tudják, hogy milyen feszültség alakult ki e, az internet terjedése eh, között, valamint az ő ellenőrzési hatalmuk között. Ez inkább egy fegyverkezési harc eh, a tiszkosszolgálatoknál, amely a következő elmúlt 10-15 évben zajlott, melynek során egyre nagyobb eh, felügyeletet próbálnak gyakor, gyakorolni, amelyel megfosztanak minket a magánéletünkkel. És az európai közösségnek most van az utolsó lehetősége azért, hogy kiálljon, megakadályozza azt, hogy ezek a technológiák átvegyék az uralmat, és meg tudjuk tenni. Hallottunk szakértőktől, hogy ez lehetséges. Be kell szoknunk az internet függőségtől, és a munkahelyeket, az oktatásunkat úgy kell alakítani, hogy ez megvédjen minket az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy az EU rendszereit védje meg. Még egy utolsó dolog eh, arról, hogy vajon árulók eh, vagyunk-e. Igen, vannak, akik itt van, eh, azt mondják, hogy árulók vagyunk. Többször is az arcomba vágták ezt korábban. Én aláírtam a titkossági törvényt azért, hogy életeket mentsen meg, és ez a motiváció indokolta azt, hogy én informátorra váljak. És azért írtam alá ezt a törvényt, hogy megvédjem a hivatalos titkokat. És ezt meg is tettem. És továbbra is megteszem az, ez, ezt követő műveletekben, amelyekben részevek. De azt nem, de nem, nem írtam alá, hogy a nem hivatalos titkokat is megvédem. És David meg én csak ezeket fettük fel meg is tudtuk volna magunkat védeni, és nem kerültünk, nem kerültünk volna börtönbe. Miért nem a hírszerzésen belüli bűnelkövetőket állítják bíróság elé? Alkaidában, 96-ban, hogyha őket a bíros, a rendőrség kikérdezte, kikérdezte volna, nem kerültek volna börtönbe, de a belső informátor igen. Ugyanezt láttuk. Hasonlót láttunk a Chelsea Manning esetben, amikor ő a gyilkosságról szóló videót nyilvánosságra bocsátotta, amely, amelyen egy helikoptert láthatunk, amely gyerekeket, amelyről gyerekeket lőttek, és ő került börtönbe, nem a pilóta, aki vezet a, a helikoptert. Köszönöm szépen. Thank you very much. Thank you very much for coming. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy beszámoltak. I, think that's an endorsement of the work. Azt gondolom, hogy ez bátorítás önnek címezve. Ritkán tapsolnak meg ennyire valakit ebben a bizottságban, úgyhogy ezt vegye bóknak kérem. Tehát következik az utolsó. Abszolút önnek igaza van, van még egy kérdésünk. Elnézést, Morvai asszony. Morvai asszony nagyon röviden fog bizonyára beszélni. Előbb Bronzúr kap szót elnézést tévedtem, még nem mehetnek el. Eh, Drake úr eh, azt mondta, hogy szeptember 11-e volt a vízválasztó, eh, független attól, hogy mit akartak elérni a támadók, gyakorlatilag egy ürügyet szolgáltattak a megfigyelésre. Az NSA és más ügynökségek mennyire akarnak, mennyire akartak megfigyelni, mielőtt megszületett ez az ürügy az önelleni akció, eh, amelyet azután követtek el, hogy ön eh, whistleblower lett az NSA-nál, eh, olyan okokra vezethető vissza, amelyeknek a megfigyeléshez nincs okuk. Meken asszony ön említette, hogy minisztereket és újságírókat figyeltek meg fenyegetik is őket, hogyha esetleg nem megfelelően végzik a dolgukat. Hég úr együttműködik a biztonsági szolgálatokkal, mert hát ugye Hég úr tevékenységei kérdő, megkérdőjelezhetőek, és adott esetben őt meg lehet szorongatni, és ennél többet most akkor nem mondok. Van E, bürokratikus e, vágya arra vonatkozóan, hogy e, a titkos szolgálatokat megvédjék, vagy ezen túlmenő politikai agendája van valakinek, célkitűzései, hogyha azt gondolom, hogy ezekkel a lehetőségekkel bármilyen kormány is kerülne hatalomra, élne, ha már megvan a lehetőség. I don't know why exactly do I need... Mo Morvai asszony, nem tudom, hogy nekem miért van kevesebb időm, mint másnak. Alig van itt valaki. Ő már harmadszorra. Én is két pérecét kérek, elnök asszony. nyilvánvaló kérdés az, hogy hogy tud a nap fölkelni minden reggel azután, amiután hallottunk önöktől. Ugye említette ön a stázit, illetve a stázi adatgyűjtéseit, mint történelmi referenciát, kommunizmus, az állam, szocializmus, az egy diktatúra, ebben mindenki egyetért és a diktatúra így akarta elérni a céljait. Ez egy politikailag korrekt és elfogadott kijelentés. De van-e most diktatúra? Ez vajon, ez egy kevésbé politikailag korrekt kérdés vagy kijelentés. Gyakorlatilag beszélhetünk diktatúráról? És kik a diktátorok? Az Egyesült Államok, vagy nagy cégek, multicégek, bankárok, vagy esetleg ezek együtt összefogva a politikai, politikai eh, osztályjal egy százalék uralkodik a 99 százalék fölött. Mi történik mégis? Mi folyik itt? Ön azt mondta, hogy szeptember 11-ével kezdődött mindez, de aztán volt az Echelon ügy azelőtt, tehát valójában elkezdődött ez már szeptember 11 előtt is és mindkettőjüknek szól ez a kérdés. Mitől lett annyi energiájuk? Mi, mi, mi éltette önöket, amikor ezt az iszonyatos üldöztetést és szenvedést elszenvedték? És mi késztette önöket, mi hajtotta önöket, amikor mindannyiunk szabadságáért harcoltak? Köszönöm. Mondja az elnök, akkor Drake úr fog először válaszolni. I'll start with the last first. Én akkor a végével kezdem. Én esküdtettem az alkotmányra, az alkotmány ugye arról szólt a 18. században, hogy hogyan akarjuk irányítani, kormányozni magunkat, és eh, én nem a titkosságra tettem esküt, és nem az egyenlőtlenségre tettem esküt, és nem arra tettem esküt, hogy eh, az emberek szuverenitását eh, megsértem. Tehát ez azt gondolom, hogy ez alapján lehet megérteni, hogy miért álltam ki az ügy mellett. Mások is nyilván elszenvedték ezeket a belső vívódásokat. Én aztán így döntöttem, nem magamról szólt ez a dolog, hanem másokról. Egész egyszerűen nem bírtam végignézni, elviselni azt, hogy gyakorlatilag az általam védelmezett életmódot aláássák amennyi, amennyi ideig lehetett. Eh, maradtam a rendszeren belül, és aztán egy idő után már nem lehetett. Ami a diktatúrákat illeti, eh, persze eh, vannak komoly és hatalmas érdekek. Én soft zsarnokságnak hívom ezt. Gyakorlatilag nem kell sok ahhoz, hogy kialakuljon a megfigyelő állom állam, gyakorlatilag mindenkit bármikor meg tudnak figyelni a jelenlegi technológiákkal. Ami az NSA-t illeti, az NSA későn kapott rá az internetre, az internetről azt gondolták, hogy az egy nyitott tér, azzal kapcsolatban nekik nincs tennivalójuk, ők a titkokat akarták megismerni, és aztán ez már szeptember 2001. szeptember 11 előtt megváltozott, George Bush elnöki hatalomátvevő csapata és ez az interneten is olvasható, egy olyan dolgozatot készített, amely gyakorlatilag aláásta a negyedik alkotmány kiegészítés, tehát már szeptember 11 előtt gyakorlatilag alá akartak ásni a negyedik alkotmány kiegészítést, módosítást, és ehhez nagyon is kapóra jött szeptember 11, azt gondolom, hogy ezzel én nagyjából válaszoltam is azokra a kérdésekre, amiket hozzám intéztek. Mason asszony? Köszönöm, nagyon érdekes kérdések voltak, és valójában egy új beszédet tudnék tartani ezekről, de e, rövidre fogom. E, a brit politikusaink és e, az inf és az újságírók természetesen kénytelenek azt csinálni, ahogy fütyülnek nekik, mert vannak róluk adataik a titkos szolgálatnak. Ők sem eh, ismerhetik meg, hogy milyen adatok vannak róluk. Eh, eh, Jack Strawnak sem engedték meg, amikor ő volt külügyminiszter, hogy megismerje a saját dossziéját. Nyilván vannak kis pickos titkaik, ilyen-olyan félrelépéseik a politikusoknak is, és az újságíróknak is, és ezzel lehet őket sakban tartani. Azt gondolom, hogy ezért is akart ennyire megfelelni a munkáspárti kormány eh, annak idején, a 90-es évek végén és a 2000-es években ennyire megfelelni a titkos szolgálatoknak. Eh, eh. Aggasztóbb az az, hogy a kaput állandóan e, arrébb viszik, tehát a e, rendőrök gyakorlatilag a hazai szélsőségeseket is e, megfigyelés alatt tartják, illetve az olyan aktivista csoportokat, mint az Occupy-t e, is gyakorlatilag e, belső ellenállóknak, terroristáknak nevezték, és tudjuk, hogy a terroristáknak milyen bánásmód jár a törvény alapján is, tehát változnak a az értelmezések, a, e, és e, innentől kezdve bárki válhat legitim célponttá. Mert e, akarják a hatalmat megtartani, azért, mert jól megélnek ebből. A hidegháború után el kellett dönteni, hogy mit tegyünk az MI5-val, akkor adjuk oda nekik az IRA e terrorizmust, akkor ha a Észak-Írországban kitört a béke, akkor foglalkozzanak az al qaidával Nem úgy gondolkoznak, hogy mik a valós veszélyek, és hogyan védjük meg magunkat, ha az MI5 nem tud megfelelni ezeknek, akkor szüntessük meg, és egy külön terrorellenes ügynökséget hozzunk létre a kém ügynökség helyett, és ugyanazok a szabályok vonatkozzanak rájuk, mint a rendőrségre. Az MI5 gyakorlatilag titkosan figyel meg terrorista vagy terrorgyanús szervezeteket, és semmilyen szabályokat nem kell betartaniuk. Diktatúrában élünk-e? E, nos, Mussolini szerette azt mondani, mi, az, mi a fasizmus, mi a fasizmus definíciója. Nos, ő azt mondta, hogy az állam és a nagyvállalat összefonódása. Nézzük meg a lobby csoportokat, a nagyvállalatokat, amelyek befolyásolhatják még ebben a nagyszerű intézményben is a törvényeket, például az aktára gondoljunk csak. Gyakorlatilag a képviselők sem olvashatták el, csak el kellett fogadniuk. Ilyen esetben a nagyvállalatok átveszik az állam funkcióit. És egy utolsó megjegyzés, a múlt is Eh, int, eh, óvaint bennünket. Eh, Eisenhower elnök már a katonai, ipari komplexumról beszélt, összefonódásokról, és én azt gondolom, hogy itt most ebbe beszálltak a titkos szolgálatok is, illetve a megfigyelések szintén nagyon jók a, és hasznot hoznak a nagyvállalatoknak. Köszönöm, mondja az elnök, és ezzel lezárjuk ezt eh, a szakaszt. Jönnek még ketten. Nagyon sajnálom, hogy eh, az önök beszédeit rövidebbre kell vennünk. Mindenki maximum 10 percet kap, és aztán 10 perc marad a kérdésekre, válaszokra, tehát nagyon sietnünk kell. Ha azon kívül szükség van még pár percre, akkor a nagyon kedvesen megkérem a tolmácsokat, hogy 6.30 után egy picit még maradjanak itt. Nos, foglaljanak helyet. Ketten vannak még, eh, nem kormányzati szervezetektől, ők a whistleblowerek jogi védelmét látják el, a belső informátorok védelmét, Jesslyn Radak, remélem jól ejtem a nevét, ő a Government Accountability projektől jött, és Drake úr egyik védőügyvédje, valamint öt másik személye is, John David, David, jól ejtem, ő pedig a Transparency International írországi szervezetének az igazgatója. Először is Redek asszonynak adom meg a szót, öné a szó. To the European... Köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide erre a nagyon is jelentős és történelmi jelentőségű meghallgatás sorozatra. Köszönetet mondok eh, a Libel Szabizottságnak, amiért eh, felfedik mindazt, amit eh, Snowden már napvilágra hozott. Úgy gondolom, hogy sokan értékelni fogják az önök munkáját. Snowden és hasonló bátor informátorok nélkül a világ nem tudna arra, hogy mekkora mértékű a megfigyelés az NSZ részéről az USA-ban vagy az EU tagállamaiban. Ehelyett a közvélemény csak a hazugságot, féligasságot kapna az USA hivatal, hivatalnokaitól. Snowden úr nyilvánosságra hozatala rámutatott arra, hogy milyen óriási mértékű, néha hatékonytalan és, és drága megfigyelést folytat. A Government eh, Accountability projekt kapcsán informátorok védelmével foglalkozunk, mint az informátorok védője, azt láthatjuk, hogy újra és újra megtorolják az informátorokat. Elmozdítják őket akkor, hogyha rámutatnak a jogtalanságokra 2010-ben, amikor először szembesültem az NSZ föld alatti és drákói világával, akkor kezdtem el Thomas Drake védelmét, és jó magam is informátor vagyok, hiszen felfedtem azt, hogy az USA-ban milyen kormányzati gyakorlat van, és ezt 2000 után tettem, és első kézből tanultam azt, meg meg azt, hogy az Bush kormányzat még jobban szerette volna erősíteni az informátorok megtorlását. Nem csak, hogy, hogy a munkájuktól kellett őket megfosztani, hanem terörista is teljes őket helyezni. Obama elnöksége kezdettekor Thomas Drake és mások is kém váddal lettek belefogva, ami legsúlyosabb vád, ugyan, ha bár Drake úr per összeomlott, az USA kormánya továbbra és bíróság elé citálja az NSZ informátorokat kémkedés vágyával. Nincs informátorokra vonatkozó védelem az USA-ban. Továbbra is tény az, hogy eh, Obama elnök egy év alatt többen megfogott perbe kémkedés miatt, mint eh, korábbi más elnökök együttvéve, és ezek mindegyike szinte informátor volt, akiket perbe fogtak. Ez inkább erősödött a Wikileaks eh, úgy után. Ez a itt, lett, itt lettek különböző titkos dokumentumok közreadva. Julian Assange vezetése alatt, akit ugyancsak perbe fogtak, és ezáltal, hogy az londoni ekvádori nagykövetségen virtuálisan börtönbe zárta magát, ez az egész úgy úgyra definálta az átláthatóságot a digitális világban. Az USA számos módon megpróbálta ö, üldözni az informátorokat, ö, és ö, igazából mindenkit eltántorított arról, hogy az igazságról beszéljenek. Amit az USA kormány kémkedésnek nevez, én azt igazából erkölcsi bátorságnak hívom. Azok a bátor emberek, akik felfedték ezeket, ők nem voltak elkötelezve semmilyen ügynökségnek, főnöknek vagy az elnöknek, ezt az államuk az emberiség érdekében tették mindezt. Történelmileg az ilyenfajta embereknek karrierjük és bátorság és emberségeket kellett választaniuk, most már sokkal nagyobb, ami kockán forog, szabadságukat és életüket kockáztatják. Egy aszimmetrikus háborút láthatunk az informátorokkal szemben az USA-ban, és ez a háború most már kiterjedt az újságírókra is, azokra az újságírókra, akik az informátorok információit napfényre hozzák, és nem csak a megfigyelésről kapcsolatban, hanem a különböző házkutatási parancsok tekintetében ami az informátorok, újságírók, aktivisták, másik gondolkodókkal szembeni háborújából kialakul, az igazából egy információ háború. Miért? Azért, mert eh, egy információs korszakban élünk, és a hatalom pénzdeme az információ. Azt láthatjuk, hogy egyre inkább ilyen mértében próbálnak hatalomhoz jutni, Tudjuk, hogy ezek a tények igazak, miután az Snowden ezt, igaz, ezt nyilvánosságra hozta az NSC betölt számos külföldi számítógépes hálózatba szabottálták az infrastruktúrákat, kémkedtek állampolgárok után. Az USA több mint 500 milliárd dollárt költött hírszerzésre 2001 óta, és ez túllépi a hidegháborús költségeket is. Egy személy bátor tette, felfedte azt, amit az NSZ tette, ezután számos további ugyanilyen fel, információ lápott napvilágot. Egyik aggasztóbb volt, mint a másik. A világon minden újságíró írt arról, ami miatt Snowden úr kockáztatta az életét. Azt kérem tisztelettel, hogy a szakbizottságuk erősítse a informátorok védelmét, a magánélethez való joghoz való jogokat, illetve az újságírók jogait, védelmét. Remélem, hogy ezt a, ezt, ezt a feltárást ki lehet még, még jobban terjeszteni. Ahogy Lincoln Elkon is elmondta 150 évvel ezelőtt, idézem, a azok a, az emberek rosszabbak a, az árulóknál, akik a zászlóra esküdnek fel, és hagyják el a honfitársaikat. magukra hagyják honfitársaikat. Remélem, hogy mai hozzászólásom segíthet abban, hogy, a szabad, hogy választassunk a szabadságot, választjuk a biztonsággal szemben, nem megfelelő választás. Mindkettőt választani kell, és másképp elhetnénk akkor, hogy az NSZ hallgatott volna a Thomas Drakehez hasonló informátorokra. Nekik voltak elképzelés, elképzeléseik, és nem kellett volna jogtalan és drága programokat végrehajtaniuk. Snowden úr szeretett volna itt lenni, de egyértelmű és sajnálatos okok miatt nem teheti ezt. Ehelyett fel fogom olvasni önök az intézet szavait, amely két embernek ugyanúgy köszönhető, Jolene Assange-nak, is. Ők segítettek nekik abban, hogy sikerüljön Oroszországba eljutniuk, és Harrison asszony mellette volt minden pillanatban. Sports it into the disinfecting sunlight of freedom. They have been the guard. Ők a juhászok, akik megvédtek bennünket ezen a nehéz úton, ahhoz, hogy megvédjék az önök és az én szabadságomat, nagyon sokat adtak fel a saját szabadságukból. Julian, Sarah és Ed példája, illetve ahogy elbántak velük, az a szólásszabadság megkárosítása. E, Edward Snowden pedig ezt az üzenet intézi önökhöz. Köszönöm az Európai Bizottságnak és az önök szakbizottságának, hogy foglalkoznak a megfigyelésekkel, e, azzal, hogy nem egyéneket, hanem egész közösségeket figyelnek meg, és ez a legnagyobb emberi jogi kihívás e, az mi korunkban. amennyiben ezt a munkát, a kreativitást szeretnénk folytatni, akkor tudnunk kell, hogy a kreativitás a kíváncsiságnak a velejárója, amely azonban a magánélet biztonsága nélkül nem valósulhat meg a titok kultúrája, titkosság kultúrája felborította az egyensúlyt a kormányok nyomozati érdekei és a magánélet szentsége között. Ezeket a döntéseket csak a nép bevonásával nyilvános vita után szabad meghozni, és nem pedig az emberek helyett. Azonban a nyilvános vita lehetetlen, ha nem tudnak arról az emberek, hogy mi is forog kockán. Én szeretném ezt a tudást visszaadni az embereknek, ennek ára az én esetemben a büntetőeljárás és a menekült státusz volt. Nem jobb csatornákat kell kitalálnunk, amelyeken a lelkiismereti foglyok és a lelkiismereti harcosok felléphetnek ezen visszásságok ellen. Amikor én elkezdtem a munkámat, akkor olyan dolgokat szerettem volna elérni, amely itt az önök bizottságában zajlik. Szeretném, hogyha a törvényhozó szervek vizsgáló bizottságokat hoznának létre szerte a világon, megvizsgálnák ezeket az ügyeket, és nem félnének attól, hogy megvizsgálnak mindenfajta kritikus kérdéseket. és azt is szeretnénk, hogyha a közvélemény újra leülhetne a kormány asztalához. Az önök munkája kezdi el egy új, új generáció munkáját, és én önöket mindenben támogatni fogom. Köszönöm, Edward Snowden. Okay, thank you very much. Also... Köszönöm szépen. Köszönöm továbbá, hogy továbbította Edward Snowden üzenetét. Mr. David következik. Transparency International, parancsoljon! Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak. Nagy kitüntetés ez számomra, hogy Jessel és korábban felszólókkal egy e, pódiumról beszélhetek. Korábbi köztisztviselőként szerencsés vagyok, hogy soha nem kellett e, a lelkismeretemet próbára tenni úgy, hogy a korábban felszólalóknak kellett. A belső informátorok lelkismeretes emberek, akik rossz helyre kerültek rossz időben. A Transparency ügy, ügyvédjeként jogi kereteket kell teremtenem azok számára, akik a hallgatás és a megnyilvánulás között kell dönteniük a közérdekében. A feladatom az, hogy eltávolítsam azokat a akadályokat, amelyel e, nagyobb felelősséget helyezünk e, a közintézményekre, amelyek az alapvető értékeket védik. Intézményi reformért harcoltam, és a belső informátok védelméért az elmúlt húsz évben a parlamentereke tárgyalok, és hamarosan megjelenik egy jelentés az Európai Unióban a whistleblowerek védelmére. Öt, 15 országban segítünk telefonvonalakat kiépíteni ezeknek az embereknek. A Transparency International Írországban ugyanilyen forróvonat hozott létre áldozatok részére, Nyugat-Európában az első ilyen forró vonalat, hasonlókat hoztunk létre Cseh, köztársaságban Romániában, Magyarországon és Luxemburgban is. Hasonló feladataink vannak Nagy-Britanniában, elő kell segíteni a whistleblowerekkel foglalkozó törvényeket. Az a feltételezésünk, hogy a hírszerzés feladata az, hogy megvédje a demokratikus elveket, de alá becsültük hatalmukat. Kevés eset látott napvilágot a hírszerző közösségből. Nyilván ismerik Frank Revel esetét, aki Dániára világított rá, de arra, hogy, hogy Dánia hogyan avatkozott be személyes adatokba, valamint David Sherin esete. Írországban nem láttunk még hasonló esetet már az elmúlt 40 évben az íratér érő vádak óta, amikor is a hír, hírszervés 72-ben hozott napvilágra ilyen híreket. Hasonlókat látunk a közszolgálatban más országban, nyilván önök is ismerik ezeket az eseteket. 2010-ben az ír jóléti minisztérium magánnyomozóknak és biztosítós társaságoknak adtak ki személyes adatokat, és bemutatták, hogy manipulálták ezeket az adatokat, és eh, egyéb eh, rendőrségi alkalmazottak és családtagjaik adatait. Nemrégiben láttuk, hogy eh, az az újságíró Jim O'Doherty miután megvizsgálta, hogy a rendőrfőnök miként hatott be mások adataiba, ezt napvilágra hozta, őt is vád, ellenne is vádat emeltek. Sokan azt gondolják, hogy a bejelentés robb, mint, rosszabb, mint a ö, bűncselekmény, hiszen az információ az ö, ö, köztulajdon, és amikor valaki ezt megsérti, akkor az állam ellen cselekszik és nincsenek olyan rendszerek, amelyekkel őket elszámoltatjuk. Meg kell védeni ezeket a whistleblowereket, akik hasonló e, visszaélésekre e, vethetnek fényt. Egyelőre nem, nem kapnak jogi védelmet az Európai Unió legtöbb országában sem, de titkos szolgálati whistleblowerek nincsenek egy, egy, egy, egyedül, e, a legtöbb whistleblowernek nincsenek ilyen törvényi biztosítékai. A család, csalás esetek 40%-át 40 ilyen whistleblowerek fedik fel, és míg e, segítenek rávilágítani a bűncselekményekre, meg is e, akadályozzák ezeknek a megtörténését, hiszen a bűnelkövetők lehet, hogy meggondolják magukat, mielőtt ezeket a bűncselekményeket elkövetik, ha tudják, hogy a kollégák beárulhatják őket. A közérdeket is sértik ők. Nagy-Britannia 98-ban vezette be a védelmi törvényét, akkor, amikor egy hajókatasztrófa esetében több százan életéket vesztették zébrügében, vagy egy eh, vonat eh, balesetben 25-en haltak meg, és 500-an megsérültek. A brit kormány felismerte, hogy eh, a whistleblowerek megvédése elősegíti veszélyes gyakorlatok kockázatának kommunikációját, hát amivel korábban nem foglalkoztak. Nagy-Britannia ezért átfogó intézkedéseket vezetett be a belső informátorok védelmében, és ezzel egyedül áll Európában, de Nagy-Britannia sem, sem védi meg eh, a hírszerzésének belső informátorait. A legtöbb eh, eh, bírósági rendszer csak a gyerekvédelemben, egészségvédelemben dolgozó whistleblowereket védi meg, olyan esetekben, mint a csalás vagy a gyermekek bántalmazása. A jogalkotás korlátozó gyakor, gyakorlatot alkalmaz korrupció esetében. A korrupciót nagyon pont, pontosan körülhatálja a jogszabály, ezért a whistleblowereket nem védi. Elnézést meghalt a komputerem nem védik meg őket akkor, hogyha személyes adatok arról fedik fel a ismereteiket. ugyanez áll akkor, hogyha hírszerzése vagy biztonsági szolgálatoknál dolgoznak. A leg, az EU jog, jog, joghatósága meghatározza azt is, hogy milyen jelentéseket ki, tehetnek a belső informátorok, és hogy kinek Nem kapnak védelmet akkor, hogyha véletlenül rossz, rossz, rossz, cél, rossz embernek fedik fel az információkat. Ezeket a korlátoknak visszatartó erejük van a belső informátorokra, és ezért a az állampolgárok nem kapják meg azt a védelmet, amit megilleti őket. A Transparency International kidolgozta a jogszabály alapelveit, már említettem korábban, és kérem, hogy gondoz, gondoz, gondolják ezeket vég, végig, mielőtt bármiféle jogszabályra javaslatot tesznek az Európai Unióban, vagy annak valamelyik tagállamában. Három alapelvre szeretnék rávilágítani, amelyről tudniuk kell. Először is a whistleblower törvénynek minden dolgozónak törvényt védelme kell nyújtania, dolgozanak ők bármilyen státuszban, vagy a tiszkos szolgálatoknál legyenek alkalmazottak, meg kell őket védeni a megtorlásoktól, felmondástól, vagy az aklatástól. Lehetőséget kell teremteni, hogy ne csak felfedjék a korrupciót, és a csalást, de a hűtlen kezelést is, vagy a e, jogi hatalommal való visszaérést, e, bizalommal való visszaérést is. Végül biztonságot kell teremteni, e, amely, olyan csatornákat kell megteremteni, amelyen keresztül a belső informátorok dolgozhatnak, ahol jelentéseiket benyújthatják, és ahol lehetőségük van belső és külső jelentéseket is megtenni, akkor, hogy az információ felfedhetik, illetve nem történik reakció. Örömmel mondhatom, hogy Írországban a parlament most egy átfogó, átfogó törvénytárgyal, amely a korábbi tapasztalatokon alapszik lehetővé teszi majd a hírszerzőknek, hogy belső jelentést tegyenek, e, és kormányminisztereknek is megkeresenek. Lehetővé tesz, a jogszabály azonban nem teszi, e, nem igazítja ki azt, ami a demokratikus intézményekben hiányzik. A nemzeti rendszereket e, megmutatják, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a közintézményeket rendszeresen felülvizsgálják, Eh, átvilágítsák, hiszen eh, jogunk van ahhoz az információhoz, amelyel elszámoltathatják a kormányzati szervezeteket, és szabadságra van szükség, hogy ezt az információt meg is jelentethessék. Az én országomban a whistleblowereket és az újságok eh, védelmén érdekében nagyon sokat kell még tenni, azért, hogy az emberek biztonsággal elmondhassák az igazságot. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök, köszönöm és most megint elnézést kérek önöktől, hogy ilyen kevés az idő. Van valaki az előadókon kívül kérdést szeretne feltenni? Morvai Krisztina, Bronz úr és Zibel asszony. Mindenki egy percet kap. Gyorsan minden, át, átadjuk minden kérdést, és mi, mi, mindenki egy percet kap az előadója szó először, és köszönöm szépen Cseszlének tenni fel a kérdés, és köszönöm, hogy felolvasta erre a Snowden üzenetét. Arról szólt, hogy jobb csatornákra van szükség, hogy az emberek beszélhessenek, és válasz kell arra a kérdésre, hogy miként jelenhetnek meg ezek a jelentéseinkben. De hogy elkerüljük azt a helyzetet, a 19-es eh, irányelvel illetően, Ön szerint az Egyesült Államokban milyen lehetőségük van a belső informátoroknak a belső jelentésekre? A kérdésem az, hogy vajon Edward Snowden azért tette, amit tett, mert ez a belső struktúra meg, nem megfelelő. Nyilván igen lesz a válasz, de erről beszélni egy kicsit bővebben. Ezért kellett -e elmondania azt, amit mondott, ilyen nagyon drámai módon. És hogy ahogyha mi ezt az Európai Unióban el akarjuk kerülni, mit ajánl nekünk? Hallottuk Annie Masontól és John Davidtől, hogy a mit a jogszabályaink nem megfelelőek, milyen javaslatokat tudna tenni számunkra. Egy percben köszönöm. Előadóként eh, kapott 9 extra másodpercet, de mások nem kapják meg. Németül fog beszélni. So, vielen Dank für Köszönöm szépen az előadásaikat, nagyon érdekesek voltak a kérdésem. A kérdésem ugyanabban az irányba halad. A leleplezésekkel kapcsolatban ez egyetlen módja annak, hogy az újságokhoz menjünk, vagy vannak belső lehetőségek, parlamenti lehetőségek, vagy van-e egy független szerv, egy ombudsman, aki esetleg a információkat továbbadhatja, vagy anélkül, hogy valaki veszélybe sodorná magát, vagy akár a bizonyos bűnüldöző szervnél egy feljelentés megtétele. Tehát lehet, hogy ez egy jobb módja lenne az informátorok számára annak, hogy valamit elmondhassanak, és ezáltal a saját magukat is megvédhetnék. Köszönöm, Albrecht úr megtakad nekünk egy percet, mert nincs itt, Kirkhop úr sincs itt, tehát Ernst asszony következik. Hát ez gyorsan ment. Én is szeretnék az informátorok védelmére visszatérni, mégpedig azt kérdezem, hogy hogyan kell az informátorok másokkal való bánásmódot érteni. Tehát hogyan bánnak velük, tehát terroristákkal, vagy törvényen kívüliekkel, hogyan van ezt szabályozva most, és esetlegesen el, tudná ezt, el tudnák ezt nekem mondani, hogy hogyan képzelik el az informátorok védelmét. Milyen fajta szabályozásokra vannak szükség? Milyen szabályozásra lenne szükség? Elnök, köszönöm. Morvai, Bronzipal és már intéztem fel az utolsó kérdés, Morvai asszony. Köszönöm szépen. Nagyon megható volt Snowden úr személyes üzenetét meghallgatni. Minden jót kívánunk neki, és hálásak vagyok, vagyunk neki, legalábbis mindenki hálás neki. Az első interjújában azt mondta, ha jól emlékszem, hogy amit a leginkább fél, az nem Guantanamo meglepetésemre, vagy a vádak, vagy a büntetés, hanem annak a lehetősége, hogy bármi, amit leleplezett, annak nem lesz semmilyen fajta következménye. Ez a mondat engem arra készített, hogy én is részt vagyok ebben az egész folyamatban. Mit gondol, mennyire elégedett ő most a folyamat ezen részén, a következmények tekintetében? És ügyvédként Mit gondol Snowden úr személyes jövőjéről? Mi fog történni vele? És eleget teszünk-e azért, hogy megvédjük a jogait? Köszönöm, Bronz úr! eu is lehet kritizálni, ugye a whistleblowerek ellen itt is fellépnek. A tisztviselők szabályzata alapján eh, védelmet eh, védelemre jogosultak a tisztviselők, ugyanakkor Márta Andersent ez nem mentette meg, nem csak hogy kirúgták, hanem amikor itt parlamenti képviselő lett, akkor a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elnök helyettesévé sem akarták megválasztani. Egy meg nem nevezett whistleblower az EU az EU eh, pénzügyeiről írt, eh, heteken belül eh, rendőri rajtaütés történt a lakásán, és ezt a rajtaütést mindenfajta bírói felhatalmazás nélkül végezte el a rendőrség. Szépen hogy rövid leszek. Nincs összeesküvés, mégis, mégis az a benyomásunk, hogy az elmúlt években különböző szervezetek, és főként a titkos szolgálatok önállóvá váltak. Pénzt, hatalmat, befolyást ragadtak magukhoz, most mindenképpen azon vannak, hogy megőrizzék és képítsék ezen helyzetüket. A kormányok nem igazán tesznek ez ellen, kivéve, illetve azért, mert ők is részt vesznek ebbe, vagy nem akarnak semmit eh, sem tenni, és emiatt ők is felelősek ezért, ezért a, ezért a helyzetért. Tehát, hogyha ezt a tézist elfogadjuk, akkor mennyire e, elképzelhető az, hogy ezek a kormányok majd elfogadnak olyan törvényeket, amelyek megvédik az informátorokat. Az én kérdésem az utolsó kérdés, és ezt e, Radek asszonyhoz intézem, akik, a, aki arról beszélt, hogy az informátorokat, újságírókat e, azok barátait zaklatják. Mi a helyzet az ügyvédekkel? Úgy gondolja-e, hogy ön a munkáját szabadon, biztonságban végezheti? E, először ezt a kérdést válaszolja meg, aztán majd David úrnak is válaszolom a kérdést. Persze, én nem érzem úgy, hogy normális módon végzem a munkámat, mint egy átlag ügyvéd. Ha jól tudom, eddig még nem figyeltek meg engem úgy, mint a Guantanamo-i ügyvédeket, de nem lehet csak úgy az ügyfelemnek hívnia engemet, meg kell szervezni a találkozót, csak is kódolt vonalakon tudunk kommunikálni, csak készpénzzel fizetetnek. Azzal viccelek néha, hogy igazából már drogdealer taktikákat alkalmazok. a munkám naponta sokkal több időbe telik, mint ahogy ezt, eh, ahogy ezt kellene. Nem tudunk eh, igazából úgy kommunikálni egymással, mint egy átlag eh, ügyvéd-ügyfél kapcsolatban. És a többi kérdésre is kíván válaszolni. A megoldások tekintetében azt gondolom, hogy amire szükségünk van, az az, hogy egy megfelelő reform legyen az informátorok kapcsán. Most az informátorokra vonatkozó védelem törvényével különböző kategóriákat vezettek be az informátorok kapcsán, tehát akik nem tartoznak a titkosszolgálatokhoz, vagy nemzetbiztonsághoz, tehát ők nagyobb fajta védelmet kapnak, amelyel egy független fellépést elvégezhetnek. Viszont bizonyos fajta informátorokat kizárnak ebből, és ez már rámutat egy másik ügyre. A 19-es jogszabályra. Ez a direktíva nincs még hatályban. Úgy gondolom, hogy jelenleg a sajtó az egyetlen módja annak, hogy valaki leleplezzen valamit, de hogyha vannak különböző olyan csatornák, amelyek megfelelően működnek, akkor ez egy lehetőség lehet. Ezt bizonyítja az is, hogy Snowden úr hajlandó volt a hivatalos csatornán keresztül is keresztül menni, egy kormányszervezethez fordult, És az a kérdés, hogy mennyire elégedett Snowden úr a változásokkal. Ő azt mondta, hogy örül annak, hogy beindult a tárgyalás a változásokról, hogy lehet megváltoztatni a helyzetet. Az előzetes közleményében azt mondta, hogy a legsúlyosabb az ott van, hogy semmi nem történt volna. Úgy gondolom, hogy amikor arról, arról hall, hogy vannak meghallgatások, és 12 ilyen meghallgatás lesz az önök szakbizottságánál, az mindenképpen reményt ad számára és minden más informátornak is. Ami a jövőjét illeti, ez a világ szuperhatalmainak hajlandóságától függ, hogy felismerik azt, hogy meredeket adnak -e neki. Ki van téve a politikai üldöztetésnek, politikai nézetei miatt. Számos ország ezt felismerte. Tehát emiatt nem kell bűn tetváraknak felelnie. Számos hasonló személyt fogtak így vádba. Most meredéket kapott, akárcsak Julian Assange, és mégsem tud szabadon élni. Úgy gondolom, hogy el kell jutnunk odáig, és úgy gondolom, hogy Európa és a világ többi része ebben a tekintetben megelőzi az USA-t, ahol 60-40%-ban megosztott a vélemény annak tekintetében, hogy informátornak és nem árulónak nézik. Úgy gondolom, hogy csak címkéket aggatunk a személyekre, és nem vizsgáljuk azt meg, hogy mit tettek a közérdeket, a közvélemény tájékoztatásáért. Quickly, not because I want to... Köszönöm. Csak nagyon gyorsan nem azért, mert eh, el akarom nyújtani ezt az ülést, mert már valójában lejárt az időnk, eh, de én szeretném, hogyha jobban kihangsúlyoznánk ezt az utolsó eh, dolgot, Ernst asszony kérdésére is válaszolva. Minden hivatalos csatornát felhasznált volna, a, akkor akkor is automatikusan vád alá helyezték volna terrorizmus vágyával, vagy kémkedés vágyával? Igen, igen, hogyha az úgynevezett hivatalos csatornákat alkalmazta volna. Én Thomas Drake-et is képviseltem, akit önök most meghallgattak ma délután, NSA-nél dolgozott, aki az NSA általános tanácsán nál tett bejelentést először, majd a Védelmi Minisztérium megfelelő szervénél, majd a kongresszusnál, és utána fordult csak a sajtóhoz, e, gyakorlatilag a Védelmi Minisztérium azt mondta, hogy igaza van, de aztán titkosították a jelentést, majd e, átadták a nevüket az igazságügyminisztériumnak eh, vádemelés céljából. Tehát eh, a Védelmi Minisztériumnak az lett volna a dolga, hogy megvédje a saját whistleblowerét, valójában kiadták az igazságügyminisztériumnak eh, Chelsea Manning, William Benny és mások is, amennyiben Eh, amennyiben a eh, hivatalos csatornákat használták volna, akkor ugyanúgy kémkedés vágyával állhattak volna a bíróság elé, mint ahogy ez a vád most is elhangzott vele szemben. Eh, David úr, négy kérdést kaptam. Az volt az egyik, hogy milyen módon lehetne a titkosszolgálati viszóborrokat megvédeni. Nos, először is értesíteni kell őket arról a jogukról, hogy védelemhez van joguk, e, emellett e, nem szabad e, zaklatni őket, és megadni nekik minden olyan jogot, amelyet más munkavállalók élveznek, hogyha belső informátorokká válnak. Védelmet kell élezniük, élvezniük a büntetőeljárások alól is. Az ír törvény gyakorlatilag ezeket tartalmazza, tehát a polgári eljárások és a büntető eljárások elleni védelmet nyújt a belső informátoroknak, hogyha egyébként betartották a szabályokat. Szintén fontos az, hogy a whistleblowerek tudják, hogy az általuk nyújtott információnak meg lesz a következménye, ugyanis a kutatások azt bizonyítják, hogy a belső informátorrá vállás egyik legfontosabb akadálya az az, hogy úgyis úgyse történik semmi, ezt hiszik az emberek, úgyse történik semmi. Kell, hogy legyen egy jogi kötelezettsége azoknak, akik ezt az információt megkapják, hogy használják azt és eljárjanak az alapján. Én úgy tudom, hogy Írországban és Nagy-Britanniában és Ausztráliában is van olyan törvény, amely gyakorlatilag arra bátorítja a a munkavállalókat, hogy tegyenek bejelentést, hogyha valamit észlelnek, és közérdekből természetesen fordulhatnak külső forrásokhoz is, a saját parlamenti képviselőikhöz, vagy akár a sajtóhoz is. Felmerült a kérdés, hogy a whistleblower árulók-e. Nyilván ez egy retorikai kérdés volt de egyetértek Jesslyn-nel, ezek a címkék nem segítenek különösebben, hogy valaki vagy hős lehet, vagy áruló, de nyilvánvalóan az attól függően, hogy kialakítja ki a diskurzust, vagy a narratívát, az, az nyilvánvalóan befolyásolja. Én most jogilag mondtam. Jogilag nézve hogyan, hogyan tekintenek az informátorra hazaáll, vagy milyen fajta alapon mozog ez? Szerintem elég egyetemű a kérdés. Ez mindig attól függ, hogy kinek a kontextusába vizsgáljuk az informátorokat. Mindenképpen az informátoroknak jogi védelemre van szüksége. Az informátorok a nemzetközi szervezetekben itt is ugyanolyan védelemre van szükség, mint a nemzeti intézményeknél. Volt még egy kérdés. Szipel asszony, sajnálom. Az a kérdés, hogy lehet-e azt biztosítani, hogy a kormányok tesznek-e valamit az informátorok alapján, főként a titkos szolgálatok esetében, mert lehet, hogy pont ők vannak bele van. Itt mindenképpen a közvélemény nyomásáról van szó, hogyha az, a politikusok gondolják, hogy ezt nem akarják az állampolgárok, nem, állampolgárok nem fognak felépni. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm minden hozzászólónknak ma, köszönöm, hogy eljöttek ide, és beszámoltak mindenről, köszönöm a tolmácsoknak is, hogy tovább maradtak, és szeretném a hallgatóságnak is megköszönni a türelmét, hogy végig maradtak. A mai ülést lezárjuk, köszönöm, és következő alkalommal is találkozunk.